Buongiorno colleghi. Jó napot kívánok, kollégák! Kezdjük meg a munkát. Ami az első pontot illeti, közölném, hogy tegnap sor került a koordinátorok ülésére, foglalkoztunk valamennyi ponttal, amely szerepel a napirenden, különösen, ami a vélemények és jelentések kiosztását illeti. Elfogadtunk egy számítási táblázatot ezek kiosztását illetően, különösen a népet és az ALDE javaslatát követve. Ezt a táblázatot, ezt a javaslatot valamennyi kollégának kiosztjuk, hogy valamennyien értesüljenek arról a rendszerről, amit a jövőben alkalmazni fogunk, amikor kiosztjuk a véleményeket, illetve a jelentéseket. Ami a látogatásokat, missziókat illeti, egyhangulag megszavaztuk, hogy a lengyelországi látogatást a jövő évre halasztjuk gyakorlati és politikai okok miatt megerősítették a titkárság javaslatát a bulgáriai missziót, illetően június hónap folyamán. Nem sokára a programtervezetet is kiosztjuk majd, ami a Franciaország és Olaszországi látogatást illeti. Ezek ütemterve a következő hónapokban készül el, a nyári szünetben, ami Olaszországot illeti. Volt egy specifikus kérelem azt illetően, hogy ezt a látogatást kössük össze a kampányai tényfeltáró misszióval, ahogyan ezt a szocialisták kérték. Elfogadtuk azt a kérelmet is, amit a néppárt nyújtott be, két misszióra vonatkozóan Németországban. Az első Berlinbe irányul, a Bundestag, illetve az esetleg egyes miniszterekkel, az ifjúsági hivatal képviselőjével való találkozóra vonatkozóan szeptemberben, a másik pedig alsó Szászországba teendő látogatás Csehországgal határos területre, egyes petíciók ezt a területet érintik ugyanis, amelyeket kaptunk. A hármas pont egy tanulmányra vonatkozik, a hulladék irányelv vonatkozásában, a DG Apple-nak adtuk ki, ezt a tanulmányt a koordinátorok jóvá hagyták, és továbbítjuk majd ezt a kérelmet a megfelelő hivatalnak, hogy időben elkészüljön a tanulmány, azon táblázat alapján, amelyet a hivatal eljutatott hozzánk az elmúlt hetekben. Szóbeli kérdést is megerősítettünk, Buzotil úr javasolta ezt a kérdést, egy módosító amelyet az ALDE frakció nyújtott be, ezt valamennyit annak ki fogjuk osztani majd. Ami pedig az ifjúsági hivatal kérdését illeti, nos, új petíciókat mutatnak majd be, Tegnap a titkárságtól azt kértük, hogy foglalja össze azokat a petíciókat, amelyek az elmúlt ciklus során ezzel a témával foglalkoztak, hogy legyen egy képünk a legfontosabb kérdésekről, hogy ennek megfelelően tudjunk eljárni. Utolsó pontként foglalkoztunk a azokkal a feljelentésekkel, amelyeket a falmagosztói polgárok, damárosai polgárok nyújtottak be. Ezt nyomon fogjuk követni a Geringer jelentés fényében, valamint a legutóbbi látogatást követően például Valéza kolléga, Nedelcseva kollégák látogatásait illetően, akiket le is tartóztattak a múlt héten a török fegyveres erők Ciprus szigetén. Nos, a petíciókat újra kell ütemezni, hogy erről a témáról vitázni tudjunk, és ezt követően egy tényfeltáró missziót tervezünk Ciprusra. Ami a következő ülés napirendjét illeti, a szocialista, illetve a néppárti frakció kérte, hogy írásban ö, fogadjunk el egy változtatást, ezt e-mail révén fogjuk elfogadni a következő órákban. Most pedig eltérek a napirend következő pontjára, a 17-es pontra. Jár kolléga kap szót. Egy rövid megjegyzés, hogy először is a napirenddel kapcsolatban a koordinátor kollégáimmal még szeretnék leülni, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk szervezni ezt az ügyet, mert mindig az a problémánk, hogy a napirend túlzottan későn érkezik meg, és most nem is igazán a, a kapcsolatban, hogy A vagy B petíció, hanem inkább az, hogy mely pe, petíció benyújtókat hívjuk meg az ülésünkre, hiszen ez egy hatalmas Eh, ráfordítás, és ezt mindig jól egyeztetni kellene, és nekem néha lelkismert furulásom van, amikor meghívjuk őket, kiderül, hogy eh, később kiderül, hogy tulajdonképpen nincs is értelme, és nem is jöhet létre ez a találkozó, olyankor lelkismert furulásom van, és eh, ezért én azt gondolom, hogy hasznos lenne a titkársággal időben előre összeülni, és szolidabbá tenni, megbízhatóbbá tenni ezeket a meghívásokat, hogyha meghívunk petíciókat, benyújtókat. Egy második dolog pedig az, hogy a bizottsági ülésen is már döntöttünk arról, hogy Vilant kolléga a Damülszi osztrák petícióval kapcsolatban egy szóbeli kérdést fog feltenni. De hogyha ez így van, akkor ezt nem muszáj még egyszer megbeszélni. Csak az, azért, hogy nehogy elvesszen ez a ö, munkája a Villand kollégának. Tehát én azt gondolom, hogy ez így lenne észszerű, ö, hiszen gyakorlatilag nem a koordinátor ülésen, hanem már a bizottsági ülésen beszéltük meg ezt a kérdést. Perdonami, kollega Járma. Elnézést, Jár kolléga, de az ö, ülés szuverén a koordinátorokat illetően is, hiszen elfogadtuk Villan kolléga javaslatát még az ülésen, ezt meg is szavazta az ülés egyhangulag, tehát most már a koordinátorok ülésen ezzel nem kell foglalkozni. Most pedig áttérünk a 17-es rendi pontra. Ez a 1447 per 2009-es petíció Philip Wally a benyújtója az Australian Wildlife Protection Council nevében. Körülbelül 4000 aláírás gyűjtött témája a kenguru bőr és kenguru hús Európai Unióba történő importjának betiltása. Ahogyan tegnap bejelentettem, a petíció aláírója nem tudott ma itt megjelenni, de itt van Kreutzmann úr, aki az IMCO szakbizottságban a jelentéstevője ennek a témának, és bemutatja a szakbizottság álláspontját. Aztán itt van néhány képviselője az osztrák hatóságoknak, az UE-nél, akik az esetleges kérdésekre válaszolni tudnak. Megadom a szót Kreuzmann úrnak. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az IMKO bizottság az önök bizottságának a kérésére és Philip Vule brit állampolgár által benyújtott petíciójával foglalkozott a bőr és hús behozatalának tilalmával kapcsolatban, és már legislatív lépésekre is sor került a kenguru termékek, amelyek nem élelmiszer célt szolgálnak kapcsolatában, és higiéniás és egészségügyi kérdések viszont nem tartoznak az IMCO bizottság hatáskörébe. Az IMCO bizottság az a működő belső piac kérdéseivel foglalkozik, és ezekért illetékes. Tehát ezért is a kenguru termékek tilalma nem szükséges, ilyen szóval sem a kereskedelmet nem tiltja, sem, sem akadályok nincsenek ebben az ö, esetben, sem ilyenekre nem fog sor kerülni a jövőben. A bizottság ö, részéről nincsenek jelen pillanatban olyan akadályok, amelyek bármelyik tagállam részéről is megnehezítenék a kenguruhús behozatalát. És a válaszokból kiderül egyébként, hogy jelen pillanatban egy tagállam sem tervez jogi lépéseket ezzel kapcsolatban. A, a petíció benyújtója környezetvédelmi szempontokra is utal, e, és gyakorlatilag egyrészt a tagállamok válaszaiból nem derül ki arra történő utalás, hogy valamilyen e, aggályok lennének nagyon széles körben az európai polgárság körében, és a kenguru a környezetvédelmi szempontból sem annyira problematikus, hiszen semmilyen kenguru fajt nem fenyegeti a kihalás, és a teljes populáció egyébként nagyon nagy mértékben, sőt ellenőrzés alatt áll az ausztrál tartományokban, és a kenguru termékek szemben, tehát nem tervezünk a belső piacon lépéseket, és gyakorlatilag a tagállamokat sem szorítja semmi arra, hogy ebbe az irányba lépéseket tegyenek, és ezért is belső piaci szempontból nincsen szükség törvényhozási lépésekre. Én azt gondolom, hogy a petíció benyújtóját inkább állatvédő szempontok vezették, és ezért én azt gondolom, hogy ezek túlmennek a belső piaci szempontokon, és inkább talán az azzal kellene foglalkozni, hogy a kenguru vadászat során kielégítő módon figyelembe veszik-e ezeket az állat jóléti szempontokat. 85 óta egyébként a kenguruk humánus lelövését szabályozza, és ez egyébként az évek során folyamatosan javításra is került, és a kenguru iparág és a állatvédő szervezetekkel közösen kerülnek ezek a lépések kidolgozásra, és egyébként ezeket humánusnak és végrehajthatónak értékelték az illetékesek. Vannak, van egy olyan állatvédő szervezet, amely visszaigazolta azt, hogy ezeket a szempontokat messze menően figyelembe veszik a kenguruvadászat során. Szeretnék még a petíció benyújtójára visszautalni, aki utal arra, hogy amikor lelövik ezeket a kengurukat, olyankor a nő nemű kenguruk ezután nagyon nagy számban éhen halnak. És ezért nagyon fontos arra utalni, hogy a vemhes vagy éppen akkor szült kengurukat nem szabadnak kilőni. De egyébként a vadászok nagy része a hímnemű kengurukat lövi ki szeretettel, és gyakorlatilag éppen ezért a kenguru termékek, tehát belső piaci perspektívából sem, de állatvédő, védelmi és állatjóléti szempontból sem tűnik problematikusnak jelen pillanatban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm Kreutzmann úr a végzett munkáját, illetve itteni jelenlétét. Most megadom a szót a bizottság képviselőjének, Lorenzo Banafosznak, hogy mutassa be a bizottság véleményét, különösen a kérdés egészségügyi vetületeit illetően. Uh, chairman, uh, je vais juste donner donc... Köszönöm szépen, elnök úr. A kolléga már beszélt az állatvédelmi és a környezetvédelmi szempontokról, így ezért arra szorítkozom, hogy a petíciót benyújtónak a kérelmében élelmiszerbiztonsági kérdésekről van szó. A petícióban a higiéniai feltételek nem elegendőek, legalábbis így látja, a kenguru húst illetően, és az, annak módját, ahogyan kezelik, amikor kilőtték őket. Tehát először pontosítani szeretnek, hogy a, a kenguru hús importálása engedélyezett az Európai Unióban, ez a 2919-es rendeles, rendelet. És meghatározza azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell. Mint ahogy tudják, a bizottságnak van egy különleges szét hivatala, amely az állategészségügyi hivatal, és Ausztráliában is végeztünk egy vizsgálatot, hogy a hús előállítása, amelyet az Európai Unióba exportálnak, megfelelő módon történik-e. Tehát ennek a missziónak a, célja a nem csak a kenguruhús vizsgálata volt, de ennek keretében megvizsgáltuk azt, azt is, hogy az egészségügyi feltételek megfelelőek-e a kenguruhús megfelelően. Ezek kielégítőek voltak, és a jelentésben, a következtetésében az áll, hogy az Ausztrál hatósággal által nyújtott garanciák kielégítőek. Az állatvédelmi aspektust illetően, amelyről beszélt a kolléga is, emlékeztetni kell er-, arra, hogy harmadik országokban nincs a bizottságnak joghatósága, és a kereskedelmi egyezményekben, amelyet a WTO-val kötünk, vannak ebben feltételek. De együttműködünk az ausztrál illetékes hatóságokkal, ezeket a dokumentumokat illetően a kétoldalú kapcsolatokban, és gyakran beszélünk ezekről a kérdésekről az ausztrál, ausztrál Összefoglalásként a bizottság úgy látja, hogy a petíció benyújtója által kért javaslat, hogy tiltsák be a kenguruhús behozatalát, mivel élelmiszerbiztonsági agályai vannak, nem jogos. Grazie. Köszönöm. Láttam, hogy a vélemények meglehetősen egyhangúak a különböző szempontokat illetően is. Üdvözlöm az ausztrál diplomáciai képviselőt, aki itt jelen van körünkben, és kérdezem, hogy fel kíván-e szólalni. Megadnám neki a szót. Ha nem, akkor megadom a vitát. Csicsaszter kollégának adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én régóta vagyok már tagja az Európai Parlament delegáciájának, amely az Ausztrália és az új-zélandi kapcsolatokat ápolja. A, többször jártam az országban, és és be kell vallanom, hogy amikor egyszer ott jártam, akkor vettem egy kenguru bőrből készült kalapot, tehát ez itt most eh, tulajdonképpen egy eh, érdekeimről szóló nyilatkozat. Én eh, az ausztrál hatóságoknak a hozzáértését tisztelem ebben az ügyben, és szerintem a megfelelő lépéseket teszik. Eh, a petíció, nem igazán támogatom ezt a eh, petíciót, ugyanis eh, agresszív lobbizást tapasztaltam, amely már majdnem a megengedhetetlen fokot is elérte. A petíciót benyújtóját illetően ez nagyon kontraproduktív volt, tehát pont az ellenkező eredményt érte el nálam, és ezért örülök az IMCO kollégám és a bizottság képviselőjének a véleményét illetően. Tehát szerintem a bizottságnak a válasza eléggé világos erre a petícióra. Köszönöm. Grazie, Köszönöm, Csicsasztor úr. Jár kolléga kért szót egy megjegyzés, és aztán véleményem szerint egy záró javaslat. A megjegyzés a következő. Nem értettem teljesen egyet azzal a kijelentéssel, hogy az a tény, hogy a, te, az állatvédelem a VTO megállapodásnak nem része, ezt tudom, de agrárpolitikusként más a véleményem, nagy súlyt kell arra helyeznünk, hogy az európai piacra érkező állatoknál, termékeknél megnézzük, hogy az állatok megfelelnek -e az állatvédelmi követelményeknek. Kreuzmann úr azonban nem az élelmiszerbiztonsággal foglalkozott, hanem az állatvédelem kérdéseivel, hogyha jól értettem, és ezért az én aggodalmam ezzel megszűnt, és elmondanám, hogy végeredményben a petíció meg tudjuk válaszolni, és ezt le is tudjuk zárni, és a petíciót benyújtónak közö, benyújtóval között tudjuk, hogy nem tudjuk támogatni az ügyét. Hogyha nincs egyéb hozzászóló, azt hiszem, hogy a kifejezett vélemények kimerítő jellegűek, tehát a petíciót lezártnak tekinthetjük. Kielégítő mindenféle indokolás szempontjából köszönöm Krolcman úrnak jelenlétét és munkáját, és köszönetet mondok az Ausztrál diplomáciai képviselőnek is. Térek a napirend 18-as pontjára. Itt van a 300 5 per 210-es petíció, amelyet Karola Tvardella nyújtott be, nincs jelen ő, tehát rögtön meg is adom a szót a bizottság képviselőjének, Sebastian Gusz úrnak. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden ismertetem ezt a petíciót. Három fő eleme van. Az első engedélyezési problémákat vet fel az Amflora burgonyával kapcsolatban, amelyet a BASF cég állít elő. Ezt az engedélyt 2010. március 2-én adták meg, és kérdésfelelet dokumentumban megmagyarázzák az engedélyezést. És az EFSO kedvező véleményét is ismerteti 2006-ból, amely a 2004-es döntést erősítette meg. A bizottság figyelmesen megvizsgálta ezt a helyzetet, különösen azon okból, mert e, az antibiotikummal e, szemben ellenálló génje is van ennek a burgonyának. 2008-ban az EFSA-tól egy újabb véleményt kértünk, amely 2009-ben újra megerősítette e, ezt a biztonsági véleményt, és együttműködött más európai szervezetekkel, mint az EMEA és a többi. És a vélemény alapján a bizottság eh, engedélyezte az m kultúrát, és 2010-ben eh, ezt akkor el is eh, kezdték, és idén most már kisebb mértékben Svédországban és Németországban is kísérleteket folytatnak majd vele. A második aspektus, aspektus az Monsanto kukorica val kapcsolatos, ez a 810-es, ennek a, tehát a MON 810, ezt 2008-ban engedélyezték, és több mint 150 különböző fajtában van ez a génmódosítás, és ez benne van az európai közös katalógusban is. 2009-ben öt tagállamban termesztették ezt a Spanyolországban, Cseh köztársaságban, Szlovéniában, többek között, és különösen Spanyolországban, ahol 80%-ban ezt használták fel. Van hat tagállam, amelyek védzáradékot is bevezettek, ezt a GMO-t illetően, tehát betiltják ennek a termesztését a területünkön, Ausztria, Magyarország, Franciaország, Görögország, Németország és Luxemburg. Jelenleg a, az engedélyek megújításának a, megújítása van folyamatban, és a bizottság kedvező véleményt kapott az EFSA-tól 2008, eh, bocsánat, 2009. augusztusában, és a bizottság jelenleg a különböző tagállamokkal kapcsolatban is foglalkozik ezzel az, a dokumentummal. Itt elsősorban a GMO-nak a felügyeletével van, tehát a forgalomba hozatal utáni felügyeletével van, van szó. Ez az engedély megújítása szempontjából nagyon fontos hiszen szeretnénk megerősíteni a különböző aspektusokat, amikor újra megújítjuk az engedélyt. A harmadikus aspektusa ennek a petíciónak a negatív hatásokkal foglalkozik, amely a, a mezőgazdasági termelésre negatív hatással lehet, hogyha a GMO-kat használnak. Tehát itt az együttélés, a koexisztencia kérdéséről van szó, tehát, hogy a fogyasztó világosan lássa, hogy mi a három különböző termesztési módszer, és a címkézés és a nyomon követés segítse az ő választását. És fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Eh, abban az évben, júliusban eh, egy újabb véleményt fogadott el, ajánlást fogadott el a bizottság eh, azért, hogy a tagállamokban ezt a választási szabadságot még jobban biztosítsa a három növény között, három fajta között. Köszönöm. Grazie. La kollég... Köszönöm. Oken kolléganő kért szót. Tak, fru formand. Jeg kommer til at tale dansk. Øh, Jeg er overrasket over, at kommissionen... Köszönöm szépen. Nagyon meglepett, hogy a bizottság egyáltalán nem reagált erre a súlyos botrányra. Az EFSA vezetése továbbra is olyan tagokat tartalmaz, akiknek nagyon szoros a kapcsolata az iparral. És mivel őket még nem távolították el az igazgatóságból, és itt nem hallottam arról, hogy összeferhetetlenséget vizsgáltak volna velük kapcsolatban. Hiszen a szabályok világosak, tehát hogyha egyáltalán még gyanúja is van annak, hogy összeférhetetlenség este felléphet, akkor el kell őket távolítani. És ők még mindig itt vannak, és még mindig kapcsolatuk van az iparral. Tavaly botrányok voltak, amelyben EFSA lényeges szerepet játszott. Tehát ez azt jelenti, hogy az iparral igenis szoros kapcsolatai vannak. Tehát szerintem a bizottságunknak figyelni kell erre, és megfigyelni mindazokat az eseteket, amelyek a GMO-kkal kapcsolatosak, két másik ilyen eset van, és ezeket szabályozni kell, és az EFSA-ból egy hiteles intézményt kialakítani, mert ez nem mehet így tovább. Aztán az MV-t is meg kell kérni, hogy a saját értékelésüket is megegysék, és aztán az a feladatunk, hogy az állampolgárokat képviseljük itt, hiszen nekünk az a nemes feladatunk, hogy az állampolgárok valóban eljuthassanak hozzánk. És olyan sok összefonódás van a, az, az MV és a tagállamok is azt kérték, hogy jobban vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket, de hogyha az EFSA azt mondja, hogy ezek rendben vannak ezek a dolgok, akkor nem jutnak el hozzánk az állampolgárok a, a panaszaikkal. Tehát, hogyha hallunk az iparról, mint a Monsanto és a BASF, akkor bizony nekünk meg kell bizonyosodni arról, hogy az EFSA nem folytathatja az engedélyezéseket, hiszen a bizottság is most ezt mondta. És szerintem felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell alkalmazni, mert így tudnak az állampolgárok hozzánk fordulni, és annyi aggályokat fogalmazzák meg, ez, ezek igazán súlyos esetek, és nem értem, hogy a bizottság hogy mondhatja, hogy minden rendben van, amikor egyre inkább ilyen esetekről hallunk. Tehát úgy érzem, elnök úr, elnök asszony, hogy ennek véget kell vetni végre hiszen ez egy potrány. És az, a bizottság az vakon ítél. 2010-ben itt voltak mindezek az esetek, egyik a másik után, és a bizottság semmit se tesz. Befogja a szemét, fülét, száját, tehát tulajdonképpen csak az IPER kiterjesztett karja. Tehát szerintem komolyan kell most már foglalkozni ezekkel a kérdésekkel és az, az állampolgároknak az aggájával. Tehát a vizsgálatokat folytatni kell. Nem tudom, hogy a bizottság valamivel meg tudja védeni magát, nem mondhatják azt, hogy ott a helyszínen nem látták bizonyítékát, bizonyítékát ennek. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm, Oken kolléganő. Ahogyan várható volt, a vita kibővült olyan kérdésekre is, amelyek a két következő petícióhoz kapcsolódnak, amelyek összefüggenek. Talán jobb lett volna, együtt tárgyalni ezeket, de a petíciókat aláírók kérelmezték azt, hogy ezeket a petíciókat külön tárgyaljuk, ezért szerveztük így a munkánkat. Oken kolléganő azon feljelentésekkel kapcsolatban is felszólalt, amelyek a 19-es napirendi pont petícióját illetik, azaz az EFSA munkájának átláthatóságáról van itt szó valamint egy specifikus szabályzatról, amely jelenleg van elfogadás alatt. Nos, most követném a munkánk rendjét, mert egységes szavazással ezt nem tudjuk lezárni. A 19-es napirendi pont azon döntést illeti, hogy a BAFS-nak engedélyt, engedélyt adjanak, hogy GMO kukoricát, illetve burgonyát termeszthessen. A bizottság beszámolóját követően. Itt nem csak az átláthatóság kérdéséről van szó, hanem a megbízhás, tehát az EFSA megbízhatóságáról is volt szó. És ez ezzel a petícióval igenis szorosan összefügg. Tehát az, hogy megfelelően képes-e az EFSA ellátni a feladatát, tehát hogy megbízható-e. És csak most öltött riasztó méreteket az, hogy úgy teszünk, mintha semmi se történt volna. Sí, sono d'accordo. Egyetértek, mert vannak olyan témák, amelyek átfedik egymást. Minden esetre ideveg a felszólalása, de sokkal inkább a másik két petícióhoz kapcsolódik. De minden esetre ez Oken kolléganő véleménye volt. Jár kolléga kért szót. Igen, én ö, szeretnék az elnök asszonyjal egyetérteni, amit Margaret elmondott, az inkább a 19-es számú petíció volt, hiszen a 18-asnak egy kicsit más a tartalma, de ö, én talán máshogy kezdeném a mondandómat. Tehát mindegy, hogy a géntechnológiát szeretjük, vagy nem szeretjük, támogatom, vagy nem támogatom, de azért kérem, hogy rögzítsük azt, hogy itt az Európai Unióban véleményem szerint a lehető legszigorúbb törvényeink vannak ezzel kapcsolatban, ami a koexisztenciát, az ellenőrzést illeti ezen a téren. És uh, mindjárt eljutok a kompromisszumos javaslatomhoz, de minden esetre tehát van egy olyan rendszerünk, amiben az összes résztvevő politikus, polgár és környezetvédelmi szervezet azt mondta, hogy a legkisebb közös nevezőként szükségünk van egy független hatóságra, akit eldönti, hogy mekkora adott esetben a kockázat, és ez lenne ugye az EFSA. És akkor most próbálom a kritikát megérteni, tehát azért is kezdem el így. Ugye az EFSA egy nagyon nagy szerepet játszik tehát ebben a dologban, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az F szára nem hullhat semmiféle gyanú, mindenféle kezdeti gyanú csírájat is ki kell küszöbölni, hogy esetleg nem teljesen független, tehát hogy itt valamiféle összefonodás van, vagy nem teljesen független, ezt meg kell szüntetni. Én a szabad kutatás híve vagyok, meg kell engedni a szabad kutatást, és hát nyilván kockázat értékelés kell végezni ezen a területen, de éppen ezért nagyon fontos, hogy az EFSA-nak nem szabad, semmiféle gyanú nem hullhat az EFSA-ra, és függetlennek kell lennie. Tehát egyetértek azzal, hogy ebben az ügyben még beszélgetnünk kell, mert hiszen azért ugye azok, akik a gén technikát támogatják, azoknak sem teszünk szívességet azzal, hogyha az EFSA mondjuk készít egy szakvéleményt vagy egy értékelést, és e, ezután diszkreditáljuk őt. Tehát én azt gondolom, hogy a 19-es petíciónál is ez elő fog fordulni, de szerintem az EFSA-ról beszélgessünk ezekről az összefonódásokról, hogy voltak-e olyan dolgok, amik nem voltak teljesen rendben, és hogyha igen, akkor hogyan lehetne ezt a jövőben kiküszöbölni. Tehát beszélni kell arról is, hogy éppen a géntechnológia egy olyan terület, amiben iszonyatos harcok folyta, folynak nagyon erősek a frontok, és gyakorlatilag, ha az EFSA akárhogy is dönt, bármilyen esetben mindig lesznek olyanok, akik ezzel elégedetlenek lesznek, és az elégedetlenek, azok mindig azt fogják mondani, hogy ez az EFSA, ez csak azért e, döntött így, mert fölülről, meg nem tudom honnan befolyásolták, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy az EFSA kétszer, háromszor is meggyőződjünk arról, hogy független tehát a javaslatom az lenne, hogy a 18-ast zárjuk le, a 19-esnél még rá fogunk erre térni, de az EFSA-ról még nagyon részletesen kellene, hogy beszélgessünk, mert ez egy nagyon központi kérdés a géntechnológia terén politikai szempontból a géntechnológiai módosított növényekkel kapcsolatban. Az EFSA-t mindenki akarta, minnyáján egyetértettünk abban, hogy független hatóságként szükség van rá, tehát akkor közösen arról kell gondoskodnunk, hogy semmiféle gyanú csírája se hullhasson rájuk, mert hát akkor ugye ezt érzelmileg nagyon könnyű, amikor a frontok megkeményednek, akkor ezt nagyon könnyű lesz kihasználni. Köszönöm. Van altra interventi? Van más hozzászóló? Oked, kolléganő. Yeah, I could hear that. Elnézést. Látom, hogy Jorvars kollega minden tőle telhetőt megtesz, de azért e, ez az amflora burgonya, e, ez egy e, nem egy ártalmatlan kis dolog, és ne tegyünk úgy, mintha nem tudnánk róla, hiszen megvannak az EFSA értékelések, és amíg ezek az értékelések történtek, akkor mindenféle vádat hoztak fel az EFSA-val szemben. Nem tudjuk igazából, hogy inkorrekt módon viselkedtek-e, de ott van az erre a lehetőség. Nem kell ehhez bíróság, egy bíró, hogy ezt kijelentse, hiszen hogyha érdekellentétek vannak, tehát hogyha összeférhetetlenség van, akkor ez megtörténhet. És ez alatt az időszak alatt az EFSA-nak szoros kapcsolatai voltak az iparral, és az Elmaflora borgonya erre egy jó példa. Tehát itt egész egyszerűen veszélyes dolog. Lehet, hogy ártatlanabbak, mint gondoltuk, de nem az amflora burgonya esetében ez nem egészen így van. Ci sono altri interventi? Más hozzászóló van? Posztenáru kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Tekintetbe véve a téma összetettségét, és azt a tényt is, hogy az értékelések egyik területen sem véglegesek, és tekintetbe véve a jogos aggodalmakat, például nézzük a jelenlegi katasztrófát Japánban, valamint azokat a drámai kérdéseket, amelyek felvetődnek a nukleáris energia alkalmazásával kapcsolatban, csak azért, hogy kapcsolódjunk az aktualitásokhoz. Nos, az, hogy valamennyi gyanút megszüntessünk a GMO növények termesztőivel szemben, Nos, ezek a termesztők nincsenek helytelen módon képviselve az EFSA-ban. A parlamentnek meg kell tenni a tőle telhetőt annak érdekében, hogy az EFSA egy valóban független ügynökségé válhasson. Támogatom jár kolléga véleményét, ugyanakkor úgy tűnik, hogy azon termékek értékesítését, amelyek ilyenfajta aggodalmakat váltanak ki, azokat késleltetni kellene. Én értem a gazdasági érdeket, amely jelentős a GMO-hoz kapcsolódóan. Itt nem mindig jogtalan érdekekről van szó, de hogyha van észszerű kételj azt illetően, hogy milyen kihatásai lehetnek ezen GMO-knak a polgárok egészségére, életére, akkor minden intézkedést meg kell hoznunk annak érdekében, hogy a hatásokat megfelelően ellenőrizzük. Ezért egyrésztről meg kell tennünk mindent, amit, ami szükséges az EFSA függetlenségének garantálásához, másrésztről függőben kell hagyni ezen termékek értékesítését, még akkor is, hogyha az ágazat részéről nyomás nehezedik az Európai Parlamentre, és gyakran nagyon agresszív ez a nyomás. Itt Pandora szerencét nyithatjuk ki, és nem szabad ezt úgy kinyitni, hogy a hatások ellenőrizhetetlenné váljanak ennek következtében mert cinkosság vagy információ hiány miatt egy újabb tragédiához járulhatnánk hozzá. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, ezzel a ponttal kapcsolatban tekintettel a téma kényességére a kollégáktól várom, hogy hogyan járjunk el, erre irányuló javaslatot várok. Jár úr véleményt adott, azt illetően, hogy zárjuk le ezt a petíciót, miközben Bostináról és Auken képviselők ellentétes véleményt fogalmaztak meg. Tehát meg kell vitatnunk két másik petíciót is, egy pillanat, csak Jár kolléga, csak befejezem a javaslatomat, tehát másik két petícióval is foglalkoznunk kell, amelyek szintén jár kolléga, illetve Oken kolléga a nő egyes észrevételéhez kapcsolódnak. Talán egyetlen döntést hozhatnánk ezekkel kapcsolatban, amely mindhárom petícióra kap- vonatkozik, ez a kérdésem. Most megadom a szót a két petíció, a két következő petíció aláíróinak, amelyeket külön tárgyalunk, ahogyan ezt a petíciót benyújtók kérték. Brian John, a 436-os petícióval kapcsolatban, a 813-as petícióval kapcsolatban. Thank you for the... Köszönöm szépen, hogy alkalmat biztosítottak, hogy önöknél előtt felszólalhatok. Ez a 813.08-as petícióról szó. Az EFSO GMO panelje rutin módon olyan döntéseket hoz, amely európai polgárok ezer, ezrét érinti egészségügyi szempontból, és nem eh, ellenőrzik ezeket, nem alkalmaznak fékeket és ellensúlyokat. A bizottság a válaszában egész egyszerűen az EFSO protokollját és döntéseit illetően jóváhagyólag nyilatkozott. Én szeretnék konkrét javaslatokat, egy tettem konkrét javaslatokat arra, hogy hogyan lehetne javítani a dolgokat, de a bizottság erre nem reagált. Épp ezért úgy látom, hogy a bizottság nem tud kritikus módon válaszolni a kérdésekre. És szeretném, hogyha végre, végleges döntést hoznának, a bizonyítékok alapján. Tisztelettel szeretnék rámutatni, hogy a legutóbbi Euróbarométer véleményvizsgálat azt mutatta, hogy 61%-ra emelkedett a GMO használata. A a, aztán 1,2 millió aláírással Dali biztos úrnak az a, állampolgárok is egy petíciót nyitottak be, de nem történt semmi. Ezen kívül nagyon sok tudományos dolgozatot hoztak nyilvánosakra, amelyek bemutatják, hogy közvetett és közvetlen kárt is okoz a, az állatoknak, a lényeges szerveinek e, ezek a GMO termékek. Az EFSA nem ismeri el ezeket a dokumentumokat, mint hogy jogosan kritizálnak, és a bizottság úgy tűnik, hogy ezt oszt, véleményt ossza. Több kérdés is felmerül. Az EFSA még mindig pozitív véleményeket használ az GMO-kkal kapcsolatban, amelyek feltételezéseken alapulnak, amelyeket nem vizsgáltak meg. A tudományos vizsgálataikat nem lehet újra megismételni, független tudósok által. Ez pedig a tudományos elvek ellen mutat. Az EFSA panelnek az összetétele az még mindig azt mutatja, hogy az iparral kapcsolatban elfogul, és elsősorban a GM iparral kapcsolatban. Tehát itt összeférhetetlenségről van szó, ahogy ezt már többször bemutatták. A, az érdekelt felek platformjában 24 tagból 16 az iparnak a képviselője, és csak egy fogyasztói csoport képviselő van, és három környezetvédelmi eh, civil szervezet. Tehát ez azt jelenti, hogy a gazdasági érdekeket képviselik, és nem a közérdeket. A Harmadik, az EFSO még mindig nem akarja a biztonsági vizsgálatokat az, összes GM növényekkel kapcsolatban. Feltételezik azt, hogy protein kiegészítőket használhatnak azért, hogy a GM növénynek a biztonságát bizonyítsák, és úgy tesznek, mintha ne nem lennének előre nem megjósolható mellékhatások, például krónikus, toxikus következmények. Négy. Sem az EFSA, sem a bizottság nem tett semmit ahhoz, hogy a GM dokumentumokhoz hozzáférhessen a közösség. És a vízipar megsérti a bizalmasági szabályokat, és ők ehhez kezet nyújtanak. Épp ezért a független vizsgálat lehetetlen. Öt. A bizottság úgy látja, hogy amikor az EFSA a GM fajta biztonságáról döntött, akkor ezzel mintha lezártnak tekintenének az, az ügyet. Pedig a tudomány az állandóan tele van bizonytalanságokkal, és a GM tudományos vizsgálatok egész egyszerűen csak félresöprik, és az EFSA sosem választotta meg, változtatta meg a véleményét olyan GM termékekkel kapcsolatban, amelyet biztonságosnak ítéltek. Hat. Az EFSA még mindig azt mondja, hogy, hogy nem ért egyet azzal, hogy a kontext standardoknak, szabályoknak megfelelően kell a kutatásokat végeznie. És most az EFSA csak saját magán akar hatalmat, és ez azt jelenti, hogy más tanulmányokat nem lehet végezni. És pedig épp ezért kérem, hogy a következőket tegyék. Mivel sem az EFSA, sem a bizottság nem tett lépéseket az én agályaim válaszára, ezért kérem az, a, biz, a, a bizottságot, hogy a következő dolgokkal foglalkozzon. Kérem, vegyék jegyzőkönyvbe, hogy a parlament ragaszkodik hozzá, az EFSA-t meg kell reformálni, azért, hogy ne úgynevezett forgóajtó rendszert folytassanak. Második, minden kutatást átlátható módon kell, ismételhető módon és ellenőrizhető módon kell végezni, és írásban előre kell a folyamodóknak bejelenteni, hogy a GM termékeiket, a komparator izolvonalakat és a referencia anyagokat hozzáférhetővé teszik független kutatók számára is. Ez a közvéleménynek a bizalmát növelni fogja. Három. Kérem szépen, vonják be jobban a tagállamokat a kockázat felmérésbe és emlékeztessék a bizottságot arra, hogyha nem értenek egyet az egészségügyi és a biztonsági kérdéseket kapcsolatban, akkor az elő elővigyázatossági elvnek kell érvényesülnie. Hálás vagyok a bizottságnak, hogy ezt a petíciót benyújthattam, és kérem, hogy a különböző pontokat vizsgálják meg, amelyeket itt felhoztam. La ringrazio. Però le, Köszönöm szépen nem tudom, hogy túl nagy probléma-e bemutatni a második petíciót is, mert a válaszok mindenképpen egységesek lesznek erre a kettőre vonatkozóan. Yes, uh, no problem. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ennek a petíciónak a címe 436 10-es petíció. 13 tudós nevében beszélek, akik eredetileg benyújtották ezt a hivatalos tiltakozást tavaly, és nagyon sok más nevében, akik később támogatását biztosítottak bennünket, és épp ezért köszönöm, hogy a bizottság előtt bemutathatom ezt az üzet. A korábbi petíció a jelenlegi GM értékelés és jóváhagyási rendszerrel kapcsolatos, ez pedig a bizottságnak a javaslatával kapcsolatos a jövőbeli reformokat illetően. Mint ahogy tudják, eh, mind a végrehajtó eh, rendeletnek eh, tervezett rendeletnek tervezett tartalmát illetően voltak aggályok, és a benyújtásának a módját illetően is. Úgy történt először, hogy ezt a dokumentumot azért hozták létre, hogy a szabályozási folyamatot felgyorsítsák az USA kormányzatnak a nyomása nyomán. Ezen kívül úgy tűnt, hogy ez egy előrelépés lesz a harmonizáció és a szinkronizáció e, mezejére a jóváhagyási folyamat során az Atlanti óceán mindkét partján, és ez a majd a, több, a multinacionális vállalatokat fogja pozitív módon érinteni, miközben kockázattal teszi az emberek egészségét Európában. Az EFSA egy kulcs szerepet játszott ennek a rendeletnek a kidolgozásában, és megsértette ezve, ezzel azt a hagyományt, hogy a végrehajtó hatalom az ne vegyen ilyenben részlet. Ezek belső irányi mutatások lettek volna eredetleg, aztán ez puha törvény lett, és aztán kemény történt, és az EFSA persze az EU politikát is nek megfelelő módon alakította mi. A, az aggájainkat a függelékben, a mellékletben és a február, 2010. februári levelünkben részleteztük, és a 2010-es áprilisi benyújtott anyagban. És a bizottság válasza ellenére, és az EFSA megvédése ellenére meg kell mondanunk, hogy továbbra is megvannak az aggájaink. Az EFSA az állandóan a saját hatáskörét emlegeti az új rendeletek létrehozásában. És ez a hatáskör más, másokkal együtt, mindenféle extrapolációval és interpolációval fel lesz, kapcsolatban fel lesz hozva a GM és a nem GM növények ekvivalenciát illetően. Amikor ezt törvénybe, ezt a hatáskört törvénybe fektetik, és akkor végrehajtják, vagy nem hajtják létre, akkor akkor egy olyan szervezet, mint az AFSZE, amely elfogalta az iparral kapcsolatban, az azt jelenti, hogy az európai állampolgárnak igenis van joga arra, hogy tiltakozzanak. Négy fontos pont van az EFSA, a komparatív mérésnek a fogalmát tette magáévá, aztán a, a lényeges ekvivalencia és az ismertség fogalmát, és a GRASS nevű, tehát az általában elfogadott, biztonságosnak elfogadott adott dolgoknak a fogalmát. Tehát a bizottság az tulajdonképpen a, a, az esetlegesen előforduló szónak az értelmét is kifordította, és ezért a GM iparral kapcsolatos szabályozást enyhébbé tette, tehát a bizottság az óvatosság elvét félretette, és a 2018 as irányelvvel szemben tulajdonképpen egy óvatosság elleni elvet fogadott el. Második. Kérjük a bizottságot, hogy vizsgálja meg a friss kutatást, elsősorban a Bristoli Egyetemét, amely a horizontális géntranszferrel kapcsolatban új mechanizmus hozott létre, amelyet András Karaszko professzor is jelentett, amely a drámai ökológiai, egészségi és társadalmi-gazdasági következményeit taglalja a dél-amerikai és máshol termesztett GM szójával kapcsolatban az EFSA és a bizottság úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagyják azt, hogy hogyan termesztik a nem EU országokban a szóját. abban, hogy ennek a szójának az import importját jóváhagyják, mind élelmiszer, mind takarmány szempontjából, nem veszik félbe az, hogy milyen hatásai lehetnek közvetett és közvetlen hatásai a régiókban. Három. A bizottságnak a nemrégi javaslata, hogy lehetővé tegyék a tagállamok számára, hogy korlátozzák vagy pedig megtiltsák a bizonyos GMO terményeket a területeken termesztését, ez úgy tűnik, hogy e, ezután nem igazán gyakorlati dolog azt javasolni, hogy az ilyen tiltások politikai, társadalmi, gazdasági vagy vallási alapokon nyugodhatnak. Tehát a tudomány az nem ilyen, és az EFSA tudománya az tulajdonképpen nem megbízható. Ezért támogatjuk a Corinne Lepázs által bebemutatott érveket, és pedig, hogy mindig vannak a világon tudományos bizonytalanságok, és a tagállamok azok kiegészítő vagy pedig akár egymásnak ellentmondó tudományos eredményeket is használhatnak ahhoz, hogy bebizonyítsák, hogy miért kellenek GM korlátozások. Négy. 2008. december 4-én a Környezetvédelmi Tanács hozott egy határozatát, amelyet nem hoztak, még nem hajtott végre az EFSA vagy a bizottság. És úgy tűnik, hogy a bizottság, amelyet az EFSA támogat, egész egyszerűen megpróbálja aláásni ezeket a döntéseket, amelyek pedig az emberi, az állati és a környezetvédelmi egészség szempontjából nagyon lényegesek. Hálás vagyok a bizottságnak, hogy ezt a petíciót a kollégám és, maga, kollégám és magam nevében bemutathattam, és kérem szépen, hogy vegyék figyelembe azokat a szempontokat, amelyeket említettem. Köszönöm. Köszönöm a pontosságot is, és a részletességét a felszólásának. Megadom a szót a szakbizottság képviselőjének. Talán a, saját sorrendjük szerint kérem, hogy szólaljanak fel. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság a GMO szempontjával kapcsolatban foglalkozik, aztán megadom majd a szót Michael Volk kollégámnak, hogy az EFSA-val szélesebb értelemben foglalkozzon. Nos, először is a GMO-k biztonságával kapcsolatban és ezek értékelésével kapcsolatosan a GMO értékelés stratégiája jelenleg megszilárdult nemzetközi szinten, és a közösségi jogalkotásban is. Ez a stratégia, amelyet az EFSA használ, és amely a tagállamok egyetértését is élvezi. Ez egy komparatív elemzés, ez a gyakorlatban azt jelenti, a, például a genetikailag módosított kukorica esetében az értékelés összeveti a genetikailag módosított kukorica biztonságát a genetikailag nem módosított kukorica biztonságával. A célja az, hogy valamennyi különbséget azonosítsa a kukorica ezen két fajtája között, és aztán az értékelés ezen különbségek összességére és az egyes különbségekre összpontosít a toxikológiai, a tápértékbeli vagy allergiai, allergológiai vetületekre. Ez tehát egy megbízható tudományos megközelítés, amelyet követnek, és ennek a megközelítésnek a részletei, a tesztek összessége jelenleg viták tárgyát képezik a bizottság és a tagállamok között az EFSA támogatásával annak érdekében, hogy létrehozzunk egy rendeletet, amely valamennyi információt tartalmazza, amikor engedélyezési kérelmet nyújt be valaki. Nos, ez a szabályozás megerősíti a követelményeket a kérelmezővel szemben, különösen úgy, hogy pontosabb protokollokat kér a végzendő elemzésekről, hivatkozva jelen a létező protokollokra, de az EFSA célja az, hogy új protokollokat is létrehozzon, a GMO-k esetében nemzetközi szinten gyakran nincsenek ilyen protokollok, és éppen ezért az EFSA-tól azt kértük, hogy hozza létre ezeket a protokollokat, különösen az elemz, a komparatív elemzés tekintetében és a toxicitási vizsgálatok esetében, például a szója esetében. Nos, ez az egész eljárás konzultációk, nyilvános konzultációk tárgyát képezi az EFSA részéről. Az advisory gruppal is konzultáltunk, amely valamennyi részes felet magában foglalja, és jelenleg vitázunk a tagállamokkal, a 27 tagállammal, akiket szintén támogatnak saját tudományos testületeik, és rendszeresen részt vesznek ezeken az üléseken, hogy uh, tudományos uh, hozzájárulást adjanak ez a témához. Egy második pont, amivel kapcsolatban felkívántam szólalni, a közvélemény hozzáférése a kockázat értékelési dossziékhoz. Most ezen dossziék összessége egy részük bizalmas, más részük nem. Ezek nem csupán az EFSA részére hozzáférhetők, hanem a 27 tagállam, a tudományos bizottságok részére is. Ez nagyon fontos az értékelés során. Az EFSA konzultál az értékes kezdetétől kezdődően valamennyi tagállammal, a kockázatértékelés elkészítésében. Az eljárás átláthatóságát biztosítja egy melléklet is, hiszen az EFSA valamennyi véleményében lehet látni a tagállamok kommentárjait a GMO-kkal kapcsolatban, amelyek az értékelés tárgyát képezték. a, az engedélyezési eljárásban, amikor az EFSA véleményét közzétették, a polgárok kommentárokkal élhetnek, és hogyha ezek a kommentárok tudományos jellegűek, akkor a bizottság újra az EFSA-hoz fordul, és kéri ezen kommentárok értékelését, amelyek szintén rendelkezésre állnak Ezeket teszik az EFSA honlapján, és hozzáférhetőek a közvélemények, valamint a tagállamok számára, amelyek részt vesznek az adott folyamatban. Igaz, hogy a GMO-k nagy vitát keltenek, és éppen ezért érdekes jelezni, hogy holnap az Európai Bizottság vitát szervez egyrésztről a függetlenség, illetve az átláthatóság kérdéséről a kockázatértékelést illetően, másrésztről pedig erről a szabályozás tervezetről és a környezeti értékelésről. Tehát ez egy vita, amelyet az Európai Bizottság szervez, és amelyet egyébként közvetítenek interneten is. Azt hiszem, hogy a lényeget illetően a GMO-kat, illetően ezek a legfontosabb pontok, és átadom a szót kollégámnak az EFSA-t illetően. Köszönöm szépen, elnök asszony. A a EFSA irányító, igazgató tanácsát és a tudományos panelt illetően voltak a panaszok. Az alapító rendelet, a 178-as alapítta fel az EFSA-t. Itt ugye e, a e, folyamodóknak a e, pályázatáról is szólunk, és az Európai Parlament részéről is megfigyelik ezt. Ennek ezt a rövidített listát a tanácshoz elküldik, és a tanács konzultál az Európai Parlamentben, mielőtt a jelölteket meg a bizottság tagjaivá választanák. Nos, tehát ez a rendelet rendelkezik a tanács és a parlament szerepéről. Ez rendelkezik arról is, hogy a lehetséges tagoknak milyen fajta érdekeltségei vannak az élelmiszer iparral kapcsolatban. Tehát erről is van szó ebben. Azért, hogy az e, ilyen érdekekkel megbirkózzunk, az összeférhetetlenségről nyilatkozatot kell tenni. És ezt az EFSO honlapján nyilvánossá tesszük. Azt hiszem, különbséget kell tenni a különböző érdekek és az érdekütközés, tehát összeférhetetlenség között hogyha az embereknek nem lennének érdekeik, akkor nem lenne tudásuk sem. Persze ez túl messze is mehet, és akkor összeférhetetlenségről van szó. Szóval ezért mondom, hogy itt egy finom különbség van az érdekek és az érdekütközések között, tehát az összeférhetetlenség között. Aztán itt van az EFSA-nak a, EFSA-nak a panelje, itt ugyanilyen eljárás van, tehát ez mindent át, minden átvívelő rendszer, tehát itt kell az érdekeket, az összeférhetetlenséget nyilvánossá teszi, és az EFSA-nak nagyon jó a rendszer ezzel kapcsolatban. A, a GMO panel, a tíz panel közül az egyik, és ezen a, ebben a panelben, ebben a bizottságban mindegyik tagnak az életrajza rajta van az EFSA honlapon, és az érdekeiről szóló nyilatkozat is, tehát ez átlátható. Ugyanilyen eljárás folyik itt is, mint amit korábban is mm, e, bemutattam. A bizottság ezt nagyon fontos e, szempontnak tartja, tehát, hogy az EFSA az összeférhetetlenséget ellenőrzi, és a bizottság is ezt nagyon lényeges szempontnak tartja. Tehát párbeszédet folytat az ügynökségekkel azért, hogy ezt a folyamatot megerősítse. Az úgynevezett forgóajtó kifejezés, amit itt hallottunk, amely azt jelenti, azért, tehát hogy azt jelezve, hogy az iparból jönnek EFSA tagok, és az, EFSA-ból visszamennek az iparba tagok ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az EFSA szabályzatai ugyanazok, mint az európai intézményeknek a szabályai, tehát hogy nem foglalhatnak el olyan pozíciókat, amelyek összeférhetetlenséget jelentenének az ügynökségekben elfoglalt pozíciókkal kapcsolatban. Azt hiszem, elnök asszony, hogy ez talán megválaszoltam a kérdéseket. Köszönöm. Oké. Oké, asszony. Vajon milyen gyógyszer működik ilyen hatékonyan, hogy nem jött rá, hogy az összeférhetetlenség mindig létezik, hogyha az ember egyszerre két helyen is pozíciót foglal el. Ehhez nem kell bírósági döntés, határozat, hogy ezt bebizonyítsa. A legtisztességesebb ember is lehet, hogy nem alkalmas, hogyha ilyen pozíciókban van. Hát egész egyszerűen, hogyha két pozíciót tölt be valaki, akkor nem alkalmas arra, hogy ezt a munkát ellássa. Tehát ez a forgóajtó ezért nem lehet itt. 2008-ban volt egy EFSO panel tag, aki egyenesen az iparba ment. Tehát egész egyszerűen semmiféle ellenőrzés nem volt. Szeptemberben az EFSA elnöki bizottságának, igazgató tanácsának a tagja közvetlen kapcsolatban volt az élelmiszeriparral. És hasonló ügyek vannak. Lehet, hogy ezek tisztességes emberek, nem tudhatunk erről, és nincs is lehetőségünk arra, hogy, hogy ezt megvizsgálja. Dániában világos, világosan van ez szabályozva, nem lehet, fel, hogy felmerüljön egyáltalán a kérdés, tehát hogy legyen egy ilyen banánhéj, amelyen elcsúszik valaki. Épp ezért szeretném kérni az elnöktől azt, hogy komolyan vesszük, vegyük ezt a kérdést, és ezt az a szervezetet megvizsgáljuk. Nem azt mondom, hogy, hogy mindent le kell állítani, de egész egyszerűen csak vizsgáljuk meg, ezt a kukoricát például. Ugyanis ennek a hatékonysága drámai módon csökkent. Ugyanis a GMO az nem stabil. Aztán vannak ezek a szörny növények, a gyomok, amelyek rezisztensek a különböző gyomírtószerekre a Roundup gyomírtószerre. Tehát Dániában világos a szabályzat, hogy ezeket a növényeket zárt rendszereken belül termesszék, és akkor ellenőrizni tudják őket. De hogyha kiviszik onnan, akkor annak drámai következményei vannak. És nekem itt van egy listám, amiket nem tudok másképp nevezni, mint hogy botrányok. A bizottság úgy örül, hogy, hogy milyen tisztességes emberek ülnek az EFSA-ban. Lehet, hogy tiszta inget viselnek minden nap, de hát azért ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy tényleg olyanok. Épp ezért kell ezt megvizsgálnunk, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell felhasználni erre. Ugye mi a Lisszaboni szerződéssel azt akartuk, hogy nyitunk az állampolgárok felé, és pontosan az ilyen kérdések, amikor az állampolgárokat azt akarjuk, az állampolgárokat arra akarjuk rávenni, hogy vegyenek részt. Ezek az ilyen kérdések, amelyekkel ilyenkor foglalkozni kellene. Tehát épp ezért kell megvizsgálni, hogy mi történik a bizottságban. Köszönöm. L'onorevole Evans. Evans képviselő következik. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy itt a bizottságban szót kaptam. Azt hiszem, hogy dr. Brian John John Brian nagyon világosan foglalta össze az ügyet, és világos javaslatokat tett arra azokra a lépésekre, amelyeket a bizottságnak tennie kellene. Tudom, hogy a közvélemény nagy részét képviseli is, és kollégák talán egyetértenek vele, hogy ezek olyan kérdések, amelyek leginkább érintik az állampolgárokat. Mint ahogy a petíció benyitója is azt mutatja, a bizottságnak a legújabb tanulmánya azt mutatta, hogy 61%-a az európaiaknak ellene van a GM termékeknek, és 59% azt úgy gondolja, hogy ez nem egészséges a család számára. És a bizottság is ezeknek betiltását irányozta meg, hogyha egymillió aláírással tiltakoznak ellenük, és addig, amíg nem biztonságosak, nem engedik őket felhasználásra. Két megjegyzésem lenne, ugyanis kollégák már sok témát érintettek. Először is a legitimitás kérdése, tehát az EFSA legitimitásának a kérdése, a második pedig a független tudományos ismeretek kérdése. A bizottság azt mondta, hogy a módszerek azok biztonságosak, de ez nem jelenti azt, hogy ezeket a kérdéseket, ezekkel a kérdésekkel nem kellene foglalkozni méghozzá komolyan, komoly módon, és azt hiszem a bizottság ezt még nem tette meg. Nem hiszem, hogy az EFSA részéről felelősségteljes, hogyha a GMO-kkal kapcsolatban így nyilatkozik. A tudományon alapuló értékelést kell figyelembe venni, mint amit például a petíció benyújtója is említett. Tehát figyelembe kell venni, hogy a kutatás mit mutatott, hogy biztonságosak-e, vagy pedig nem. Az, ami nem ezt teszi, az nem független kutatás. A vállalatok, amelyek a GMO, tehát a géntechnológiával tenyésztett növényeket akarják bevezetni, azok nyilvánvalóan nem feltétlenül akarnak minden kutatást elvégezni. Tehát épp ezért az ő általuk végzett kutatások azok kétség költségeket vetnek fel, és nyilvánvalóan a vállalatok azok a saját érdekükben a jó eredményeket fogják emlegetni. Nos, e, ezeket a kérdéseket a parlamentben, a parlamentben már különböző helyeken említették, és egyre nagyobb a nyomás a független, tudományos bizonyítékok iránt és Auken asszony is jogosan említette a felhatalmazáson alapuló jogú aktusokat, de igazából a petíció azt kéri, hogy javítsák a kockázatfelmérést, és a biztonság kérdését a független és megbízható tudományos eredményekre alapozzák. Ahogy hallottuk, 2008. decemberében az Európai Tanács ezekkel az elvekkel mind egyetértett, és a reformmal egyetértett. És a tanácsnak a határozatai a petíció mellékletében is ott vannak. Tehát én az, ezért azt kérem a bizottságtól, hogy támogassa ezt a petíciót, hiszen ez világos és észszerű követelés, és, és világosan megfogalmazta, hogy milyen lépéseket kell tenni, és a GMO jogszabálynak megfelelően nekünk az elővigyázatosság elve alapján kell lépnünk, és ennek a petíciónak is ez a lényege. A bizottság holnap, mint hallottuk, vitát tart, eszmecserét tart, és reméljük, hogy megvizsgálják ezeket a kéréseket is, amikor ezt a vitát folytatják, mert ez azt jelenti, azt mutatja, hogy Európában igenis nagyok az aggályok. Ezért került elő ez a kérdés itt a szakbizottságban is, és mivel mi képviseljük az állampolgárokat, ezért támogatom Móken asszonynak a javaslatát. Grazie, il collega. Köszönöm, jár kolléga. Ich hab zwei anmer- Nekem két megjegyzésem is van, és remélem, hogy talán még egy egész jó eljárásra vonatkozó javaslatom is van. Ahogy Oken kolléganő elmondta, én nagyon örültem annak, hogy különbséget tett a között, hogy géntechnikailag módosított szervezeteket zárt sze, eh, körben, zárt rendszerben alkalmaznak, hiszen tudom, hogy három különböző fajta van a piros géntechnika az orvosi területen, a sárga, a labor területeken, ezek segédanyagokat gyártanak az élelmiszeripar számára, és annak a zöld termékek. És hogyha szabad zónát kérnénk ezekre a termékekre, hát akkor majdnem minden gyógyszertárat be kellene zárni. Tehát nagyon örültem ennek a különbségtételnek és azért itt nagyon óvatosnak kell lennünk, mert azt gondolom továbbra is, hogy politikailag és tudományosan is a lehető legnagyobb óvatossága kezeljük a zöld géntechnikát. És egyébként a világ más országaiban ez máshogy van, és ezért én azt kérem, hogy gondoskodjunk arról, hogy a kutatás és a kockázat értékelés maradjon ilyen szinten, mert hogyha nem fogjuk ezt elvégezni, akkor ezeket a dolgokat más, más országokban fogják elvégezni, átveszik tőlünk ezt a kutatást, és lehet, hogy azok nem fognak ilyen óvatossággal eljárni. Argent Argentinában például nemrég voltam szolgálati úton, ők a kockázat elemzéssel teljesen máshogy állnak, mint mi. Mi ezt lehet, hogy jónak tartjuk, vagy rossznak tartjuk, de hát ez egy más dolog. Én minden esetre ez egy kulcsfontosságú élmény volt számomra, amikor megkérdeztem tőlük, hogy nem félnek attól, hogy a stratégiájukkal elvesztik az európai piacot, erre azt mondják, hogy oh, mi történhet, eh, hogyha elveszítjük az európai piacot, mi az ázsiai piacot eh, tartjuk fontosnak. Tehát én arra kérem önöket, hogy maradjon ez az Európai Unióban ez a dolog, pont azért, mert mi ezt nem veszük félváról ezt a dolgot. Tehát a petícióban említett kérdések, hát a saját szakmai szintünket talán valamilyen szinten azért uh, túlhaladják, de minden esetre azt mondanám, hogy ezt a petíciót hagyjuk nyitva, és eh, az illetékes szakbizottságoktól kérjünk állásfoglalást ezekkel kapcsolatban. Éppen azért, mert a 18-assal kapcsolatban, petícióval kapcsolatban én tudom, hogy ami környezetvédelmet és mezőgazdasági bizottság irányába kell, hogy továbbítsuk. A másikkal kapcsolatban viszont nem igazán tudom kérném az elnökasszony segítségét, hogy az EFSA ügyet, ez talán valami személyzeti politika kérdés. Melyik szakbizottságnak kellene ezt az ügyet továbbítani, hogy tőlük állásfoglalást kapjunk, annak érdekében, hogy ez egy szakmailag alátámasztott, jól megalapozott állásfoglalás legyen. Nem tudom, hogy melyik szakbizottság lenne ez, amelyik erre a legalkalmasabb. Én minden esetre nyitva hagynám ezt a petíciót, és kérném a környezet védelmi és Agrár Szakbizottság állásfoglalását, illetve attól a szakbizottságtól, aki az EFSA ügyben nekünk a legjobb állásfoglalást tudná adni. Ennyi, amit most itt spontán módon el tudok mondani. Grazie. kolléga, köszönöm, elnök asszony. A legkockázatosabb dolog az lenne, hogyha mi politikusok bíróként vagy tudósként lépnénk fel, hiszen nem vagyunk sem politikusok, sem pedig tudósok. Mind abból kiindulva, amit elhangzott a kollégák részéről. A megelőzés, az elővigyázatosság elve, az észszerű kockázat elve, illetve a kockázatértékelés. Nos, megállapíthatom, hogy most egy élelmiszer, egy nemzetközi élelmiszer válság elébe nézünk Elég sok ilyen tény van, amely erre mutat, mert egyrésztről megpróbálhatjuk elfogadni, hogy a GMO-k legalábbis jelenleg hozzájárulhatnának ahhoz, hogy az élelmiszerek termelését fokozzuk. Lehetséges az is, hogy egy nagyon erős lobby nyomásának leszünk kitéve ami nagyon veszélyes dolog lenne. Miért is? Tekintettel arra, hogy legalább két ok van. Egyrésztről a kollégáimtól azt kérem, hogy az átláthatóság, a teljesség és az etikai standardek az EFSA tekintetében megerősítendők a parlament előtt, mert most már ismert, közismert tény, és a tanulmányok is megmutatták ezt, mind az USA-ban, mind pedig Európában, hogy a fast food szörnyű hatásokkal járhat a közegészségre, de az ipari lobby elérte azt, hogy az EFSA nagyon lágy ajánlásokat fogalmaz meg e tekintetben, és lehetővé tette ezen termékek értékesítését, amelyek hatásait valamennyien ismerjük, és az adófizető ö, fogja majd megfizetni ezeknek a káros kihatásoknak az árát. Ugyanakkor semmi nem történik. Az emberiség átélte a fertőző, a sert fertőző sertés járványt, és betiltotta a sertés hús árusítását ennek következtében. Most pedig nem értékeljük a kockázatokat, megnézhetjük Franciaország esetét is. Nem szeretnék ebben elmélyülni, de egy egyszerű dolgot kell mindössze megértenünk. Nem tekinthetjük bizonyosságnak ezeket a bizonytalan garanciákat, amelyek az EFSA-tól érkeznek. Ez nem elfogadható a garanciáknak, legalább, ha nem is ö, megdönthetetlen tényeken, de mindenképpen megfelelő kockázatértékelésen kell alapulniuk. Ez a minimum a piac, illetve a polgárok védelme szempontjából, akiket meg kell védeni ezen kockázatoktól. Az utolsó dolog, amelyet szeretnék kifejteni, a petícióknak nyitva kell maradniuk mind a háromnak. Ezeket együtt kell kezelnünk. El kell küldeni ezeket az MV, illetve az Agri szakbizottságnak és jó lenne egy szóbeli kérdést megfogalmazni az illetékes biztos felé, hogy meghallgathassuk, hogy a bizottság mennyire akar előrelépni ebben a kérdésben. Hogy felelősséggel kezelje ezeket a kérdéseket. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm valamennyiüknek a részvételt ebben a vitában. A téma rendkívül kényes, ezt megmutatja az a több mint egy millió aláírás is, amely kísérte az egyik petíciót, közvetlenül Delhi biztoshoz fordultak ezzel a petícióval, tehát van itt miről vitázni, és kétségkívül nehéz elképzelni azt, hogy most megoldást tudunk találni ehelyütt erre a kérdésre. Tehát úgy tűnik, hogy mindenki egyetért azzal, hogy ne zárjuk le ezeket a vitákat, mivel ezek a bejelentések megalapozottnak tűnnek, és azért is, mert a témával kapcsolatban általános vita zajlik. Éppen ezért helyes az, hogy a mi részvételünkkel garantáljuk ezt a választ, amelyet a polgárok várnak szakbizottságunktól. Javaslatok hangzottak el, közöttük például az, hogy kérjük a Környezetvédelmi Szakbizottság véleményét. Tehát újra a Környezetvédelmi Szakbizottsághoz fordulunk, már ö, felhívtuk ezt a szakbizottságot ebben a kérdésben, és választ is kaptunk mely szerint nem érdemi kérdésekkel foglalkoztak ők. Tehát még egyszer megújítjuk ez irányú kérelmünket az ENVI szakbizottság felé, ezen kívül a mezőgazdasági szakbizottságnak is továbbíthatunk egy újabb kérelmet azon beavatkozások fényében is, amelyeket az Európai Bizottság nem régiben foganatosított. Kérjük tehát, hogy a mezőgazdasági szakbizottság is vizsgálja meg ezt a témát az elhangzott kérelemnek megfelelően. További elemekre van szükség az Európai Bizottság részéről is, hiszen a petíció bemutatása után csend uralkodott, a petíció tárgyát illetően tehát részletes információkat várunk Dáli biztostól, hogy mit szándékozik tenni ezekkel a specifikus kérdésekkel kapcsolatban, amelyek a petícióban szerepelnek. Ezzel kérném azt is, hogy a bizottság képviselője pontosítsa válaszait, hiszen az eddig elhangzott válaszokat nem tekinthetjük kielégítőnek, ahogyan azt önök is elmondták. Még egy megjegyzés, amely közvetlenül hasznára szolgálhat szakbizottságunknak. Az EFSA felé kellene egy feljegyzést küldenünk azzal a kérdéssel, hogy válaszoljanak a felvetett problémákra, tehát közvetlenül az ügynökséghez fordulunk, és ez is azzal járhat, hogy mindannyiunk számára hasznos információkat nyerünk majd. A titkárság azt is tanácsolja nekem, és ezt javaslom önöknek, hogy a specifikus kérdésekkel kapcsolatban forduljunk a STOA-hoz is, amely az a szervezet, amely felügyeli az ügynökségek tevékenységét. Tehát egy feljegyzést küldünk ennek a szervezetnek is, a STOA-nak is, hogy foglalja össze a helyzetet, amelyel ugye most itt foglalkozunk. Ez egy megfelelő munkatervnek tűnik önök számára, tehát a petíciók nyitva maradnak, és ezzel az eljárás móddal haladunk majd előre. Remélem, hogy mindez nem csak papíron marad. Köszönetet mondok mindenkinek, különösen a petíciók aláíróinak. Remélem, hogy konkrét hozzájárulásokat tudunk majd adni az általuk felvetett problémákra. Eltérek most a 20-as petícióra, amelynek tárgya az észak spanyolországi Kasztília és Leon, Soria és Numancia természeti és kulturális környezetének védelme. Jelen vannak a petíció aláírói, elsőként megadom a szót Maria Jézus Perexi Gorrétának. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönetet mondok önöknek, hogy újra elfogadták ezt a kérelmet, és örülök, hogy újra itt lettek. Két évvel ezelőtt már eljöttem ide a szakbizottsághoz, azon projekteket illetően, amelyek a kulturális tájat veszélyeztették, valamint a természeti környezetet Numancia és Szorja körzetében. Egy levelet küldtünk a kulturális miniszternek, és kifejeződött az a kívánalom, hogy a minisztérium avatkozzon be ebben az ügyben, tegye meg minden, tegye meg minden tületelhetőt, hogy Numanciát megmentse ettől az urbanisztikus nyomástól. Numancia lehet látni ezt a sárga vonalat, amely megfelel majd a, megfelel a Scipio-féle város falnak, táborhely vonalának, és ez, ez lesz a tervezett ö, környezetvédelmi város, különféle épületeket terveznek ide, és délen pedig kialakul majd az ipari park. Jelenleg különböző ítéletek léteznek a Burgoszi Felsőbíróság és a Szóriai Bíróság részéről. 2009-ben és 2010-ben születtek ezek az ítéletek, és megakadályozták a területek kisajátítását a Szória 2 ipari park létrehozása céljából. Mindez a régészeti lelőhelyre, a római táborhely területére lett volna kihatással. Bizonyosan kihat mindez a régészeti értékekre. Ezen ítéleteknek köszönhetően Mare Csaler család nyújtott be egyébként feljelentéseket ezen tervek ellen. A numanciai régészeti lelőhely mentesült, de vannak más területek észak-keleten, ahol a környezetvédelmi várost létre akarják hozni. Utalnék itt a környezetvédelmi város projektjére, a Kastriai Leoni közigazgatás hozta ezt létre, és ez Szoriától 8 kilométerre található ez a terület. Itt közösségi jelentőségű élőhelyekről van szó, a Duero és mellék folyói területéről, a kasztíliai és leoni autonóm kormány hozta ezt létre az Európai Bizottság javaslatára ezt a területet. A 92-2003-as rendelet értelmében ezen kívül a Garai önkormányzat területén területe védett vidéki mezőgazdasági területnek minősül. Nos, hogy ott ezt a városfejlesztési tervet megvalósítsák, ezért a fennálló normákat módosították, és ezt a különlegesen védett területet beépíthető területnek minősítették át. Az építkezés Deszottai Garály területén elkezdődött, és egy árterületen zajlik. Ezt egyébként a Térképészet Intézet is megerősítette. Természetesen tilos árterületeken építkezni a hatályos szabályozás értelmében, amit azonban láthatnak ez egy teljes mértékben elárasztott terület, ahol már elkezdték építeni ezeket az épületeket. A kormány, a kasztiliai leoni kormány szerint itt egy integrált projektről van szó, emberi ö, lakhatásra alkalmas ö, épületeket emelnek. Itt lehet látni, hogy hogyan fog kinézni majd ez a jövőbeli környezetvédelmi város. 560 hektáron és 500 millió euró beruházásával valósul majd meg. A zóna terület gazdasági fejlődését segíti a környezet lehető legnagyobb tiszteletben tartásával. Nos, ez a tiszteletben tartás idézőjelben most már számos fa kivágásával járt, valamint különböző lábterületek kiszárításával, a gólya fészkek eltűnésével, és ezeket az eltűnt fészkeket műanyag gólya fészkekkel helyettesítették, ami valóban a csúcs. Most műanyag gólyákat használnak reklámként. Különböző utakat ö, hoztak létre, amelyeket azonnal el is árasztott a víz, tehát ez olyan, mint egy csatorna rendszer, jelenleg úgy néz ki ez a terület. A projekt fejlesztői szerint a a terület természeti jellemzőit figyelembe veszik, a fenntartható mobilitást, javítják a fás területeket, az energia fenntarthatóság is biztosított. Az itt emelendő épületek több mint 700 ilyen épületet terveznek, és csak elektromos járműveket lehet majd használni ezen a területen belül. Nos, uh, itt uh, van egy energia kupola is, amelyet lehet látni ezen a képen, ezen a fotón, és ez uh, üveg, illetve vasbetonból készült épületekből fog állni, és ez meglehetősen magas épület lesz. Itt lehet látni a metszetét ennek a kristály kupolának. A Duero folyó kezdetétől a portugál határig terjed ez a terület, és nem tudom, hogy miért kell ezt a területet vasbetonnal és üveggel borítani. Nos, a Kastília és Leoni önkormányzat számos ellentétes véleményt kapott Egyébként már korábban is ellátogattam ide ezzel a projekttel kapcsolatban, és mindezen ellentétes vélemények ellenére az önkormányzat tovább viszi ezt a projektet, amelyet máshol is meg lehetett volna valósítani, anélkül, hogy tennénk egy rendkívül értékes területet környezetvédelmi és régészeti szempontból. 200 családi házat is terveznek a római telep közelében, mely római telep egy ö, ö, nagy érdeklődésre számot tartó kulturális terület. Tehát nem lehet egy régészeti lelőhely közelében építkezni, ahol már ásatások is zajlottak. Nos, ezek a családi házak, ebből több mint ezer lesz, és újra az Európai Parlamenthez fordulok. Itt most egy másik képet láthatunk azt illetően, hogy hogyan folytatódnak, hogyan zajlanak a munkálatok a családi házak építését illetően. Az a fehér terület, az mutatja, hogy hol, lehet, hol volt található az altoreáli tábor, a Scipio tábora, a római tábor, tehát ez egy kiemelten védett terület. A parlamenthez fordulok tehát, amely nagyon nagy érdeklődést mutatott ezen probléma iránt, a, az európai és spanyol értékek megőrzése iránt, hogy gyakoroljon nyomást a kasztíliai és leoni önkormányzatra annak érdekében, A, amely önkormányzat ugye ezt a projektet javasolta a régészétel előhely közelében, hogy ö, szüntessék be a városfejlesztési projekteket, és a spanyol kormány kulturális miniszterihez forduljanak, valamint a környezetvédelmi miniszterhez, Elena Espinozához ebben az ügyben. Köszönöm. No sé si don Amalio, don Álvaro, de Marichalar y de Tejada. Köszönöm szépen, most donna Amalio don Álvaro, a szó. Amalio úr, a szó ahogy kiavítja magát az elnök. Muchísimas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Először is a bátyámat szeretném kimenteni, Argentiniába kellett mennie. Köszönöm szépen. De Mancia már ezer évvel ezelőtt egy olyan jelképé vált, amely egy népet jelképezett, aki nem hagyta magát leigázni, hiszen Scipio Africanus, a, a fiatal, ifjabbik Scipio Africanus elküldték, hogy az ibériai félszigetet megtörje, és 11 hónapig szállta meg ezt a területet, és Róma végül belátta, hogy milyen bátor népel van dolga, és vissza vonultak erről a területről, és ez egyébként ma sincsen hogy, tehát Numanciának felbecsülhetetlen az értéke ma is számunkra, és a 21. század sem tud ezen változtatni. Numancia volt az első olyan város, ahol tehát a rómaiak egy ostrom gyűrűvel próbálkoztak megtörni a védekezést. Ez egy nagyon fontos tényező egyébként a naptárunk januárral kezdődik, és ez a numancia elleni e, megszállás után döntött úgy Róma, hogy januárral fog kezde, kezden, kezdődni a naptár, és e, 1882-ben is a Királyi Akadémia is foglalkozott ezekkel a e, történelmi eseményekkel, és 2004-ben e, Numanciát befelvették felvették a védendő ö, archeológiai értékek ö, listájára. Rendkívül sok érték található itt, ami ebből a ö, történelmi ö, ostrom ö, gyűrűből maradt meg. És ö, hét éve ö, harcolunk ö, itt a különböző projektfejlesztők és építő, építetők tervei ellen, azonban ennek ellenére tovább folynak ezek a tervek olyan intézmények részéről, akik se ennek a parlamentnek, sem más egyéb ezzel foglalkozó intézmények véleménye előtt nem hajlandóak meghajolni, 110 lakást terveznek, több hektáron olyan üvegtornyokat, amelyek nagyon magasra uralnák itt a tájképet, és mind ezek a projektek, amelyeket itt elvégezni terveznek, mind annak ellenére, hogy már időközben világosá vált, hogy milyen hibákat követtek el más területeken és történelmi területeken is, és hogy mennyi jogi lépés is történt a lakosság részéről ez ellen a terv ellen, és ez egy olyan táj, ahol a Duero és a Tiero folyó összefolyásánál e, a Szóriában nagyon sok történelmi civilizáció nyomai maradtak fent. És hiszen vannak már ö, olyan területek, ahol már ö, teljes körűen ö, infrastruktúrával rendelkeznek, ahol folytatni lehetne az építkezést. És vannak más konkrét alternatívák is, például a Balkóbai ipari terület, ahol magán kezdeményezéseket akár közpénzekből is folytatni lehetne, és hatékonyan lehetne befektetni, és hatalmas megtakarításokat lehetne eszközölni, anélkül, hogy ebbe a most gazdaságilag amúgy is olyan nehéz megszorításokkal teli időszakban még pénzt bocsékoljanak el. De mindenek ellenére a pénzt egyébként máshogy is fel lehetne használni, például mumanciába lehetne befektetni a történelmi értékek, ért, erősítésével, a táj védelmére is lehetne fordítani ezeket a közpénzeket, és ezeket a nagyon is védendő területeket és a történelmünk fontos jelképei tovább védeni és továbbadni a gyerekeinknek és unokáinknak. Az Európai parlamentet kérjük ismét a támogatásáért, és szeretnénk önöket megkérni arra, hogy tegyenek meg minden olyan szükséges lépést, ami segít, hogy ezt az európai kulturális értéket védeni tudjuk a továbbiakban, és megfeleljünk valamennyi környezetvédelmi szabálynak és a kulturális értékek védelmére vonatkozó szabályoknak. Hiszen csak utalni tudok arra, hogy a Szória második, Szúria kettes ipari területet már sikerült lehatárolni, és az általános rendezési tervet módosítani, hogy ez behatárolásra kerüljön ez az ipari terület. Kérném Önöket itt a tisztelt bizottságban, hogy az a terveket és a beépítési terveket vessék alá még egy általános vizsgálatnak, és az érdekeket is vizsgálják meg, hiszen itt közösségi érdekek forognak kockán, itt akadémiai intézmények is támogatják ezt a véleményt, és kérem, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy 2011 márciusában egy olyan kérelmet lehessen elfogadni, ami ö, lehetővé teszi azt, hogy Numancia kulturális és történelmi területén ne kerülhessen sor erre az építkezésre. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és mielőtt átadom a szót, szeretném a bizottság részéről de Pansz asszonynak megadni a szót. Igen, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt petíció benyújtó és tisztelt képviselők. Szeretnék utalni arra, hogy én most csak a környezetvédelmi főigazgatóság nevében tudok beszélni. A bizottság a petíció benyújt petíciót megvizsgálták olyan szempontból, hogy különböző projektekről volt szó, amelyeket Numancia területén kívánnak lebonyolítani. És az Európai parlament részéről is érkezett egy megkeresés, és ennek megfelelően vizsgáltuk ezt a kérdést, ami a környezetvédelmi szemszöget illeti ebben a vonatkozásban 2000 2010-ben lezárásra került egy vizsgálat, ami egy projekttel kapcsolatos volt ezen a területen, és pozitív kihatásokat lehetett megállapítani a környezetre nézve. Ezzel egyidejűleg a bizottság részéről Kasztilia és Leon tartományban 2007 márciusi határozatot is figyelembe vettük, amely ellen egyébként ellen mondás érkezett, és és ami ezt a Szúria kettes ipari területet illeti, a vizsgálatok lezárásra kerültek, figyelembe vettünk ennek során különböző elemzéseket és tanulmányokat, és ez egyébként ezekre hivatkozott a petíció benyújtója is. Szeretnénk utalni arra is, hogy a helyi bíróságok illetékesek ezekben a kérdések eldöntésében, és a bizottságnak az a megszokott eljárásmódja, hogy 2009-ben is már világosá tettük azt, hogyha nemzeti bíróságok előtt még nem kerültek lezárásra bizonyos jogi eljárások, akkor ebben az esetben természetesen az esetet csak akkor lehet lezárni, hogyha végleges ítélet született a nemzeti bíróságok előtt. Tehát, amit lezárólag el tudok mondani, hogy ezek a még folyó eljárások, bírósági eljárások miatt egyelőre nem vagyunk illetékesek ebben. Ennek ellenére Éppen ezért a bizottság úgy döntött, hogy addig nem nyilatkozunk ebben az ügyben. Köszönöm szépen, Juhérez asszonyi a szó, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. A problémát már nagyon sok éve kezeljük itt van, itt ebben a bizottságban. De akkor most egész általánosságban. Egész Európa és az Európai Parlament és az európai intézmények azt, azt szenvedik meg, hogy nincsenek meghatározva, azok a definiálva azok a felelősségi körök, hogy Európa hogyan tud a környezetvédelmi kihatásokra válaszokat találni. Hiszen az irányelvek erre nézve ugyan léteznek, a környezet védelmi irányelm is létezik, de a senki sem tudja pontosan, hogy ezeket hogyan kell a gyakorlatban alkalmazni, és hogy a Lisszaboni szerződés megszületése óta a kulturális és környezetvédelmi örökség védelmét hogyan kell a gyakorlatban érvényesíteni, és ezt először Európának meg kell tanulnia az ezzel való bánásmódot. De én azt gondolom, hogy ezt itt nekünk kell előjárni ebben az ügyben itt az Európai Parlamentben. Nagyon fontos azt is rögzíteni, hogy a kulturális és környezetvédelmi örökségünk az lehető legfontosabb, hiszen mi az Európai Unióban teljesen biztosak vagyunk azt illetően, hogy Európában meg kell határozni és ezeket a kérdéseket, és a szabadság védelme zajlik jelen az európai polgárok részéről, és nagyon fontos az, hiszen rendkívül sok jót is hoz ez a harc. De a spanyol identitás területén a történelem könyveink numanciát minden egyes oldalon megemlítik. Tehát ezt a történelmi örökséget meg kell védeni, hiszen a spanyol és az európai identitás része is ez a numancia. Tehát egy nagyon lényeges tényező az európai történelemben. Tehát felteszem a kérdést, hogy miért értjük azt olyan jól, hogy mi történik jelen pillanatban Észak-Afrikában, hiszen ők most a szabadságukat próbálják kivívni, és ez ugyanaz, amit mi is itt Európában megtettünk eh, évekkel ezelőtt, és ezeknek a történelmi tanúita, ezeket a helyeket meg kell őriznünk, hiszen ez az európai szabadság kivívásának a tanúi ezek a helyek, és ezeket nem szabad csak könyvekben őrizni, hanem nagyon nagy áldozatokat fizetett Európa ezekért, és az európai szabadságért nagyon sok vért ontottunk, és ez Numanciában is kiontásra került, ezt rögzítsük. És most viszont elhangzik az, hogy a múltban pontosan mást próbáltunk védeni, mint azt, amit én most itt próbálok megvédeni. Tehát a politikai frakciók részéről kimondásra került az, hogy Numanciában építhetünk e, házakat, ahelyett, hogy itt fák állnának, és hogy megőrizésre kerülne ez a hely. Tehát itt egy nagyon fontos olyan esetről van szó, hogy látszik, hogy a, a parlamentnek a polgárokat kell képviselnie, és a polgárok szabadság vágyát kell képviselnie, akkor ezt a helyet szimbólum értékkel kell kezelni, hiszen vannak szimbólum jellegű helyek, amelyek nagyon is értékesek, és ezeknek a jelentősége épp hogy az, hogy megmaradjon, hogy emlékezz hessünk rá kollektíven, hogy itt mi történt ezeken a helyeken, és éppen ezért nagyon fontos a kulturális emberi örökség jellege ennek a helynek, és nem annyira a környezetbarát város jellege, hiszen ide el lehet menni, itt meg lehet nézni, hogy itt milyen harc zajlott a múltban, és ez így a kollektív emlékezés segíti, és ott nem lehet hirtelen házakat építeni egy ilyen helyen, hiszen ezáltal nagyon fontos az identifikáció, és éppen ezért ez európai értéket képvisel. Retentően sok témánk van a kulturális örökség témakörben, és én ezt botrányosnak tartom, hogy az Európai Unió nem látja nyilvánvalóan azt, hogy ezt a témát milyen értékrendben kell kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy a szerződés létezik a kulturális örökség védelmére és vonatkozó szerződés, a környezetbarátságra vonatkozó szabályok, ezek mind-mind léteznek, tehát igazából itt nem csupán az örökség vonatkozásra kell utalni, de akkor kérem a bizottságot, hogy mondják el nekünk, hogy milyen helyre, helyhez fordulhatnak azok az európaiak, akik az európai kulturális örökség elpazarlását és tönkretétele ellen kívánnak tiltakozni. Hova fordulhatnak ezek az európai formán polgárok, tehát emiatt folyamatosan utalnunk kell arra, hogy a kulturális örökség védelmét úgy látszik, hogy senki sem képviseli, és nem lehet senkihez fordulni. Köszönöm szépen, Auken asszonyi a szó. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. és köszönöm Krisztina Gutierreznak is a hozzászólását. Elmondta, amit nekem kellett volna mondanom. Teljesen egyetértek vele, hiszen a kulturális örökséget meg kell őriznünk. És nyilvánvalóan ezt nem vették komolyan ez egyelőre az európai gondolkodás része volt, hogy ne szépen fogalmazzak, hogyha az emberek olyan kormányt választottak, amely az akarja tenni az országot, akkor az ő problémájuk. Tehát így kell a szubszidiaritást tekintenünk. Tehát mi nyilván támogatjuk a szubszidaritást, de azért van közös örökségünk is. És amikor a kampányában jártunk, a Resuvia Parkban, az nem csak az ő örökségük, hanem azt hiszem mindenkinek az öröksége Európában. Tehát épp ezért egyetértek Krisztinával. És azt javaslom, hogy kérdezzük meg a bizottságtól, hogy gondolkodnak-e arra, hogy a közös értékeket közösen őrizzük meg, ahogy ezt Gutierrez asszony is javasolta. Aztán a Kulturális Bizottsághoz is fordulni kellene, hogy értékeljék a helyzetet. Ugyanis nekik is tudni kell erről, és segíteni nekünk az, hogy hogy tudjuk ezt megerősíteni. Hiszen ezt már említettük, de eddig nem vették komolyan. És épp ezért azt javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Muchas gracias, señora Alcón. ¿Alguna intervención más? Köszönöm szépen Alkan asszonynak. Van-e még valakinek hozzászólása? Igen, önél szó. Köszönöm szépen. A Szória esetét különleges érdeklődéssel követem. Az épületek megvalósulását Gárrájban, a környezetbarát városban kapcsolódnék Guatierrez asszony felszólalásához. Nagyon érdekel az a tény, hogy a numanciai kulturális örökség megőrzésre kerüljön. Beszélek itt frakcióm aggodalmáról is, a környezetbarát város tervezett épületei vonatkozásában igaz az, hogy ezek tönkre teszik azt a csodálatos panorámát, amely a namanciai romokra nyílik, és a természeti élőhelyet is, amely kivételes jelentőségű. Ezeket az épületeket máshol is fel lehetett volna építeni, nem Garályban. És jó lenne, hogyha Guatierrez asszony eljutatná frakciójához azt az aggodalmat, amelyet mi ezorjai polgárok érzünk, hiszen itt egy egész terület elcsúfításáról van szó, a nyugalom megzavarásáról, amely mindig is jellemezte a numanciai környéket. A garai önkormányzat a néppárt, tehát az ön frakciója kezében van. Kérem, hogy továbbítsa ezen aggodalmunkat, mert hogyha jól értettem, a Szória kettőipari terület építését már félbeszakították. Elnök, köszönöm, más hozzászóló. Rendben, akkor köszönetet mondok. A petíciót aláíróknak azért a lehetőséget, hogy újra megvitathattuk ezt a témát. Az első vita már felkeltette a bizottságunk figyelmét, felhívta a figyelmét erre a vészhelyzetre, hiszen mindenki megértette, hogy egy olyan fajta kulturális örökség, mint a numanciai, visszafordíthatatlan károkat szenvedhet. Jó hír az, hogy ezen projekt egy részét, tehát a Szória kettőipari ipari területet leállították. És ez a mi szakbizottságunkban lefolytatott vitának köszönhető. Gratulálok a politikai frakcióknak, mert sikerült a probléma ezen részét kezelnünk, de itt van még a, ez a másik építési terv, ez még napirenden van, éppen ezért jó lenne világos üzenetet küldeni. Azt javaslom az uraknak, hogy küldjünk levelet az autonóm közösség környezetvédelmi tanácsadójának, melyben hangot adunk aggodalmainknak ezen projektet illetően. Mert véleményünk szerint ez egy olyan projekt, amelynek az elhelyezkedése a kulturális örökséget veszélyezteti. Gutierrez Cortinez asszony javaslatára, javaslatát rendkívül jónak tartom, osztom aggodalmait, és javaslataival is egyetértek. A 202-es cikket alkalmazva az eljárási szabályzatunkban azt hiszem, hogy egy állásfoglalási indítványal kellene élnünk egyszerűsített eljárásban, a plenár is elé kellene ezt bocsájtanunk, de itt egy valós hiányosság lép fel az irányvet illetően, hiszen nem világos, hogy milyen védelmet kell biztosítanunk az, az európai intézmények részéről az európai kulturális örökségnek. Tehát kihasználva ezt a vitát nuanciával kapcsolatban, amely az Európai Kulturális Örökség szimbóluma valamennyi parlamenti frakció ezen szakbizottságon belül egy állásfoglalási indítványt nyújthat be a plenáris elé egyszerűsített eljárással, amely felhívja valamennyi európai intézmény figyelmét erre a vészhelyzetre, annak érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg olyan tények, amikor a kultúrás örökség szempontjai háttérbe szorulnak. Ez a petíció nyilvánvalóan nyitva marad, és a levelek megküldésén túlmenően azt a javaslatot is megfogalmaznám, hogy a 202-es cikk alkalmazásával tanulmányozzuk Gutierrez Cortinez asszony javaslatát. Óken, azt csak röviden. Azt javaslom, hogy a Kulturális Bizottságnak is küldjünk egy levelet, ezt is meg kéne gondolni. Señor Jár, por favor. Jár úr, a szó. Igen, tehát az első részhez mindenképpen hozzá tudnak járulni, a második pedig, hogy a koordinátorok ülésén, én azért ezt a helyzetet még egyszer szívesen ezt megvitatnám egészen nyugodt hangulatban, hogy hogyan akarunk ezzel eljárni, és én azt javaslom, hogy ezeknek a leveleknek a tartalmát is a koordinátori ülésen még először beszéljük meg. Tehát először is így van, én is egyetértek, de azt javaslom, hogy ezt az állásfoglalást a koordinátorok ülésén még vitassuk meg. Tehát én, hogyha jól értettem az elnököt, akkor ez így helyes ez az eljárásmód. Kortinez asszony a szó. Igen, egyébként ez valóban érdekes, amit Alkan asszony javasolt, és szeretnék még valamit hozzáfűzni. Ugyanis a kulturális örökség több cikkében is előfordul a szerződésben, a hármas cikkben. Például ez egy horizontális kérdés, hiszen itt az úgynevezett szubszidiaritásra van dolgunk, és ezért is azt javaslom, hogy a bizottság elnökének is akár írnunk lehetne, kellene, mert a jogi szolgálat dönts el, hogy mit lehet tenni ebben az ügyben. Tehát a kultúrának ugyanis van környezetvédelmi kihatása is, és gyakorlatilag a bizottságon belül ezt a szektort erősíteni kellene. Tehát az, az egész bizottsághoz szól gyakorlatilag ez a felhívás, és hogyha ezt a kérdést mi rendesen le akarjuk kezelni, akkor a kulturális bizottságbeli kollégáinkkal együtt kell működnünk. És én tudom, hogy néha nem olyan egyszerű ezt a dolgot megérteni, és ezért megértem, hogy a bizottságon belül sem mindig könnyű megtalálni a, a pontos illetékességet, hogy illetékes egy bizonyos ügyben. Rendben, köszönöm szépen, akkor még a legutolsó javaslatokkal élni fogunk, tehát a petíció először is nyitva marad, nagyon köszönjük a petíció benyújtás, benyújtójának azt, hogy eljött, és hogy ezt a projektet itt bemutatták nekünk, és nekünk talán Európában általánosságban egy kicsit jobban kellene aggódnunk a kulturális örökségünk megőrzésével kapcsolatban, a második pedig az illetékességeknek, illetékes helyeknek fogunk írni egy levelet az önkormányzatoknak és a tartományi helyeknek is, és Gutierrez asszony javaslata alapján a bizottság elnökének is fogunk írni egy levelet, majd volt egy olyan javaslat, hogy a koordinátorok ülésén is vizsgáljuk meg, hogy az ügyrend 202-es cikke nem tud-e e, itt e, érvényesülni ezzel kapcsolatban. És hogyha a koordinátorok majd ezzel egyetértenek, akkor a plenárisra bevinnénk egy ilyen ezzel kapcsolatos témát, és akkor járúr javaslatát is e, ott elő tudjuk adni. Járúré szó még egyszer. Igen, lehetséges, hogy e, most a e, fordításban e, veszett el valami. Igen, a nagyon fontos, hogy a, a bizottságként kiküldendő levelek tartalmát kell meg beszélnünk a koordinátorok ülésén, hiszen minnyáján e mögött kell, hogy álljunk. Lehet, hogy a fordításban nem érkezett ez meg hozzám, lehet, hogy ön elmondta ezt elnök úr, csak valamiért ez kimaradt a fordításból. Igen, hölgyeim és uraim, természetesen a, a levelek tartalmát a frakciók elé fogjuk bocsátani, de nyilván ez minnyájunk véleményét kell, hogy tükrözze, de az illetékes helyi hatóságok és tartományi hatóságok számára küldött levéllel is ugyanezt fogjuk tenni. Tehát én azt gondolom, hogy mielőtt a titkárság kiküldeni ezt a levelet, az összes frakció rendelkezésére fogják bocsátani ezt. Igen, akkor még egyszer a petíció benyújtójája szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm önöknek, minnyájuknak, és nagyon örülök annak, hogy ezt e, így elhatározták, hiszen talán a kulturális miniszterünknek is e, kellene egy ilyen levelet küldeni, hiszen ők nagyon nagy mértékben felelősek a numanciai helyzet vonatkozásában. Persze a helyi polgármestereknek és önkormányzatoknak, garai polgármesterének is nyilván nagyon hasznos, hogyha levelet írnak, de talán a kulturális miniszternek is kellene egy levelet küldeni. Elnök, nagyszerű ötletnek tartom ezt, amit elmondott, már csak az illetékességi viszonyok miatt is ez így van. Nagyszerű, akkor ezt rögzítettük, eljutottunk a 21-es ponthoz, itt Álvaro Fernández Durán aki egy autópályaépítési projektről kíván beszélni a Pireneusokban, Magyarországban, jel, nincs jelen a petíció benyújtója, így a bizottságnak adom meg a szót. desde la comisión se ha informado en... Köszönöm szépen. Különböző közlemények révén tájékozottunk a petíció tartalmát illetően, és ennek céljait illetően. A cél hivatkozik egy al projektre, az 1601-es utat kellene összekapcsolni az a 21 es autópályával Nahaha és Navara között. Ezen autópálya építésével már a bizottság foglalkozott, különböző tényeket megvizsgáltuk ennek keretében, amelyeket a petíciót benyújtó elénk tárt. A vizsgálat során láthattuk, hogy már 2002. decemberében az illetékes hatóságok egy környezeti hatás tanulmányt tettek közzé, amely támogatta ezt az E21-es autópályát, amely átszeli a Pireneusokat. A környezeti hatás tanulmányra vonatkozó nyilatkozat az utolsó szakasza a környezeti hatás tanulmány értékelés folyamatának. Volt tehát egy környezeti hatás értékelő folyamat az autópálya projekt esetében, az előkészítő szakaszban 56 alternatívát vizsgáltak meg, és 11 lehetséges folyosót, aztán hatot, hat ilyen folyosót különböző szakaszokra osztottak, amelyekkel kapcsolatosan különböző alternatívákat tanulmányoztak, tanulmányozták a környezeti kihatások csökkentését, az érdekelt élőhelyekre, valamint a helyi növény és állatvilágra. Az értékelés eredménye az lett, hogy a választott útvonal, illetve korrekciós intézkedések következtében a projektnek nem lesz súlyos kihatása a, az élőhelyekre, és a természeti értékeket nem sodorja veszélybe. A 2002-es környezeti hatástanulmány kijelentette, hogy abban az esetben, hogyha módosítanák a projektet, nos, hogyha ennek következtében a láp területek, felülete csökkenne, akkor lehet a nyomvonalat módosítani annak érdekében, hogy a projekt kihatásait minimalizáljuk, és figyelembe vegyük a közös, közösségi jelentőségű élőhelyeket is. Ezért módosították a gátra vonatkozó projektet, 525 méterről 502 méterre változtatták, tehát az elárasztott területek felülete csökkent. Az aragonai autópálya ö, vezetősége új irányvonalat javasolt, oly új nyomvonalat javasolt az eredetihez képest, és ezt is környezeti hatás tanulmánynak vetették alá. Következésképpen egy olyan projekttel állunk szemben, amely egyébként a környezeti hatás tanulmány irányelv második mellékletében szerepel, tehát itt az engedélyezett változtatás esete merül fel, és a, az irányelv kettes mellékletében szereplő projektek esetében a tagállamoknak kell meghatározniuk esetről esetre megfelelő tanulmányokkal, vagy a megfelelő kritériumok alapján, hogy az adott projekt környezeti hatástanulmány kell, hogy képezze-e, avagy sem. Nos, ez, ennél a projektnél ez megtörtént az illetékes környezeti hatóságok részéről. A hármas melléklet rendelkezéseinek alkalmazásával amelyet alkalmazni kell a projekt jellemzőinek okán. A 2006-os évben megállapították, hogy nincs környezeti kihatás, tehát itt egy olyan projekt módosításáról van szó, amely már kezdetben egy teljes környezeti hatástanulmány tárgya volt. Éppen ezért a bizottság nem állapított meg jogsértéseket a közösségi joganyagot illetően a környezetvédelem tárgyában. Elnök, köszönöm, egyéb hozzászóló. Ha nincs felszólaló, akkor a következőképpen járni kell. Nem Bostinár úr kíván hozzászólni. Uh, having in mind... Elnök úr, bizottság véleménye és ajánlása úgy találta, hogy a környezetvédelmi tanulmányt megfelelően végezték el, és nincsenek súlyos környezeti károk, amelyeket ez a projekt okozna, ezért azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Yo, de, yo, en fin, teniendo en cuenta la, la intervención del señor Bustin. Köszönöm szépen, tekintetbe véve Bustinár úr felszólalását, azt mondanám, hogy mielőtt lezárnánk a petíciót, információt kérhetnénk a francia féltől, hiszen ez egy érdekes eset. Ez egy olyan autópálya, amely a Pireneusok csúcsaig vezet, de francia oldalon nincs autópálya, mert a francia oldal védett, tehát nincs lehetőség ott autópálya építésre. De a Pireneusok ugyanaz, francia, illetve spanyol oldalon, tehát hogyan lehetséges az, hogy a Pireneusok egyik oldalán egy projekt lehetővé teszi az autópálya építést, amely ugye a francia oldalak kellene, hogy összeérjen, de Franciaország nem engedélyezi a Pireneusok francia oldalán az autópálya építést. Tehát mielőtt lezárnánk a petíciót, információkat kellene kérnünk Franciaországtól azt illetően, hogy ők hogyan oldották meg az autópálya témáját, az autópálya problémáját, hogyan lehetséges ott közlekedni, de nem autópályán. Tehát, hogyha egyetértenek, Bostinár úr. As far as I... Köszönöm szépen. Ha jól tudom, az egyetlen felvitéttel a határokon átnyúló autópályákkal kapcsolatban az, hogy a, vagy a TNT részének kell lenni, már pedig ez nem az, vagy egy másik feltételnek kell eh, megfelelni, ez a nem. Ugye? Ezt a kérdést tenné fel. Ugye ez nem. És egy nem kétoldalú megállapodásnak a része, akkor miért kellene megkérdezni a francia, megkérni a hatóság, francia hatóságokat, hogy további információkkal szolgáljanak ezzel a, ezzel a projekttel kapcsolatban. Nem akarok senkire sem nyomást gyakorolni itt, de számomra világos, sok más esettel ellentétben, hogy mivel van még egy csomó nyitott petíció, hogy ezt itt zárjuk le. Köszönöm. Señora Auken. Auken asszony. Egyetértek azzal, hogy a bizottság adhat választ. Ahogy jól hallottam Mer kollégától, ez egy, a, itt az a kérdés, hogy hogy lehet megvédelni az, megvédeni az ott lévő területet. Hiszen Franciaországban ez egy különleges védettséget élvező terület. És talán épp ezért megkérdezhetnénk a bizottságtól, hogy Franciaországban is megvizsgálták ezt a kérdést, hiszen nekik más megközelítésük volt a védelmet illetően. Köszönöm szépen, akkor majd így fogunk eljárni. Nem akarok most itt egy vakontúrásból hegyet csinálni. Én Pusztináró kollégával értek egyet, ugyanis a petíciónak ez nem is része, hiszen gyakorlatilag a Pireneus spanyol részére szorítkozik a petíció, és hogy ott mi történik. Tehát mi gyakorlatilag mi magunk önkényesen kiterjesztenénk a petíció tartalmát. Tehát én egyszerűen azt mondanám erre, hogy valószínűleg a francia oldalon nincsen ezzel semmi probléma, mert különben arra nézve is lenne valami a petícióba, vagy lenne egy arra nézve egy petíció. Tehát én is inkább azt mondanám, hogy zárjuk le a petíciót, és hogyha Franciaországban meg majd lesz valami probléma, akkor erre nézve lesz egy petíció. Tehát azért vigyázzunk, hogy nehogy mi itt most teljesen önjáróvá váljunk, és e, ilyen e, kibővítsük folyamatosan a petíciók tárgyát. E, az eredetihez képest. Tehát én Busztináró kollégával értek egyet. Én is azt mondanám, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Igen. Akkor azt gondolom én is, hogy rendben, zárjuk le ezt a petíciót, ne folytassuk tovább és bővítsük ki. Csak hát itt a Pireneusokról volt szó, és hát a Pireneus ez egy európai hegy, és ezért milyen furcsa, hiszen azt nem lehet két részre osztani, de hát ez furcsa volt számomra, hogy ott ö, ö, mi történhet vajon a másik oldalon, de akkor azt nézve egyetértünk, hogy akkor ezt lezárjuk, és a 22-es Daniel Hegoburu, francia állampolgár, a baszkföldi Fuenterabiai repülőtérrel kapcsolatban benyújtott petíció 355 per 2010-es számú. Ön... Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy környezetvédelmi csoportot képviselik itt, amely egy elismert szervezet, amely 19 ezer aláírás gyűjtött össze a Fonterabbai repülőtér kiterjesztését ellen. Ugyanis meg kell érteni, hogy itt milyen földrajzi kihívásoknak kell megfelelni. Itt láthatják, hogy Fonterábia vállasa ott van jobb oldalt lent, 16 ezer, fönt Heron vállasa, 60 ezer lakossal, és bal oldalt alul Andály városa, és középen ott van az öböl, ez egy hagyományos határ, és e, és ott a partokon van egy repülőtér, amely tulajdonképpen az epicentruma ennek a e, e, ez egész Fuenterrabája komplexnek a közepe. Itt láthatják a helyet, nem nagyon jól látjuk, de teljesen baloldat látunk egy repülőgépet, ahol Fontarabia negyedét is látják a leszálló pályával és premier plánban pedig a, a, a, a zöböld. Nos, miről is van szó? Hogyha meghosszabbítják a leszálló pályát, akkor ez azt jelenti, hogy a, a repülőgépek száma is növekedni fog. Hát akkor Miért akarják ezt meghosszabbítani? Azért, mert nem felül meg az európai biztonsági normáknak, és épp ezért nem tudják a járatok számát növelni. Kik ellenzik ezt a hosszabbítást? a francia oldalon is több mint 20 ezer aláírást gyűjtöttünk be 80 ezer lakosból, és a, tan, a, a városi tanács, a polgármester, a prefektus és a többi mind ellene van annak, hogy a repülőteret megnagyobbítsák. Miért állnak szembe ennyien ezzel a projekttel? Ugyanis ez növelné a káros hatásokat, amelyek már is jelen vannak. Itt láthatják a repülőteret, ott középen, és ott van az Atlanti-óceán partján az ambai strand, amely három kilométeres homokos strand, és a, ott a zöbölben van egy madársziget, amely elég közel van a repülőtérhez, itt van a leszállópályának a vége, Fontarábiának a baloldalt vannak, vannak az utolsó házai, és jobbra az Ambái város, város 700 méterre. Itt kelet-nyugat irányban látjuk a helyet, és ez az épület 750 méterre van a pálya végéről, a repülőtéri pálya végétől, és ez az épület e, e, ebben az épületben vannak az irodái egy fontos vállalkozásnak. Nos, tehát a káros hatások, azok a hagyományos káros hatásai az, a repülőtereknek, a hang e, károsodás, tehát amikor jönnek az repülők, akkor nem tudnak beszélgetni az emberek, aztán légi szennyezedés, nyilvánvalóan ismerik a széndiokszid kibocsátásokat, és a hajtóanyagoknak is a szennyezése, ugyanis a kerozén azok az minden nap nem csak a házakra rakódik le, hanem az egész völgyben. Ezen kívül a környezetvédelmi károkat is megállapítottok, ez az öböl a 2007-es Natura-nak része, és a Natura 2000-é is, és ez a biodiverzitásnak egy kincse, és a repülőtérnek a nagyobbítása azzal járna, hogy ezt a völgyet részben bekebelezi, és nyilvánvalóan az a madarakat is veszélyezteti. És mivel ott vannak a madarak, ezek, ez súlyos baleset veszélyt is jelent, és ezért ezt a repülőteret veszélyesnek minősítették, és ezért speciális körülményeket kell biztosítani arra, hogy leszállhassanak a repülők. Aztán ott az, az épületek fölött is repülnek, hiszen vannak ötemeletes épületek is, tehát valós veszélyek vannak. Nos, akkor a Natura 2000-es és a Zika osztályozások szerint ez olyan terület, amelyre figyelni kell. Tehát ez összefoglalásként azt jelenti, hogy a repülőtér és a leszálló pálya meghosszabbítása ez nagy veszélyeket okoz. Köszönöm szépen szépen. Igen, én fogok átvenni egy percre a, kalá, a kollégámtól, vagy másfél percre. Én az akvitániai eh, regionális tanácsnak régi eh, alelnöke vagyok a, az arabiai, fundarabiai repülőtérnek a megköz, meghosszabbítása azt jelenti, hogy a fapados légitársaságok is le tudnának szállni, és ez azt jelenti, hogy 1 millió 500 ezer utast jelentene, és ez szürreálisnak tűnik a spanyolországi válsággal összehasonlít, ahol 20% a munkanélküliek száma. Nos, említette a kollégám Csingundi városát, ahol százezren laknak, és ez a leszálló pálya meghosszabbítás ellentmond a madradi, madridi 92-es megállapodásoknak, amelyben az áll, hogy a helyi lakosok érdekeivel szemben, nem, vagy a biztonsággal szemben nem lehet építeni dolgokat. Ez az egyezmény 24 napi rotációban állapította meg a repülőtérnek a forgalmát, jelenleg ez 50. Azt hiszem, hogy ezen kívül egyáltalán nincsen semmilyen ok arra, hogy mivel, erre, mivel Bajon városa, ahol 500 ezer lakos van, két repülőtérrel is rendelkezik, és itt nagy repülőtérek, repülőgépek is leszállhatnak, vagy indulhatnak nagy turista paradicsomokba. Épp ezért a Biarritzi és a Fontarabai repülőtér kiegészíthetné egymást, hiszen ez fél óra távolságra van csak, tehát ezt a kettőt össze lehetne kapcsolni. A, tehát a két repülőtér közötti összeköttetés lehetne biztosítani a határ két oldalán. Tehát a repülőtéri infrastruktúrát olyan módon kellene fejleszteni, hogy megosztja ezt a két repülőtér egymás között, és figyelni arra, hogy ne mondjanak arra ellent az európai kötelezettségvállalásoknak, mint például a széndiokszid kibocsátás területén. Tehát tulajdonképpen a két oldalnak ki kellene egészíteni egymást, és azt hiszem, hogy a bizottság itt fontos szerepet játszhatna, és ezért azt kérjük, hogy ezt a petíciót tartsák nyitva, és éberen véde, figyeljenek erre az öbölre, amely az élőhelyek, mind tengeri, mind folyóbeli élőhelyek szempontjából nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm. Meg szeretném adni a szót a bizottság képviselőjének, Svesz Martin úrnak. Esta petición versa sobre una posible afección a sitios... Ezt a petíciót tárgyaljuk. Ez a projekt néhány Natura 2000 által védett területet érint, ha kibővítik a repülőteret, illetve a leszállópályát. A Csingódi öböl valójában egy közösségi jelentőségű élőhelynek minősül. Ez egy fontos zóna madárvédelmi szempontból, ahogyan ezt az élőhely irányelv és a madárvédelmi irányelv is előírja, például a hatos cikk harmadik bekezdése az élőhely irányelvben. Ez szerint valamennyi projekt, amely nem kapcsolódik közvetlenül egy Natura 2000-es élőhelyhez, de kihat, jelentős kihatással járhat ezen élőhelyekre. Nos, valamennyi ilyen projektet előzetes értékelésnek kell alávetni oly módon, hogy ezeket az élőhelyeket figyelembe veszik. A hatástanulmányt követően az illetékes hatóságok egyetérthetnek avagy sem az adott tervel, abban az esetben, hogyha az élőhelyekre nincs kihatás az adott projektnek. Ez tehát az illetékes hatóságok feladata, hogy ellenőrizzék, hogy ezeket a feltételeket betartják-e azelőtt, mielőtt egy projektet jóvá hagynak, mint ebben az esetben a repülőtér kibővítését. A mai napon a bizottság rendelkezésére álló információk alapján, amelyek időközben nem változtak, úgy tűnik, hogy a hatás ö, tanulmányi eljárás még nem zárult le a repülőtér bővítését illetően. A francia hatóságok tehát még nem mondtak véleményt arról, hogy ez a projekt megfelel a követelményeknek. A projektet tehát még nem engedélyezték következésképpen, tekintettel arra, hogy a hatástanulmány még nem készült el, nem lehetséges ö, megállapítani a közösségi jog megsértését. Köszönöm, Auken asszony következik. Thank you again. I think that, um, Azt hiszem, hogy ez is világos példája annak, amit láttunk a tavalyi bizottsági szakbizottsági vizsgálatot illetően, tehát hogy a Natura 2000, 2000-es irányelvet hogyan hajtják végre a tagállamok. Az egyik szempont, amit hangsúlyoztunk, az az volt, hogy amikor a Natura 2000-rel foglalkozunk, akkor az alternatívákat is el kell fogadni. Itt halljuk, hogy három repülőtér is van, tulajdonképpen egy kisebb régióban, talán 30 km távolságra. Tehát ez tulajdonképpen egy abszurd dolog, hogy itt ilyen területen akarnak egy nagy repülőtéret építeni itt több érdek van a természet, az emberek, a biztonság, a mindennapi élet. Tehát tulajdonképpen mindezeket fenyegeteti, fenyegeti ez a repülőtér. És én itt nem értem, hogyha tényleg turistákat akarunk vonzani, akkor miért akarjuk tönkretenni a csodálatos környezetet? És ezt már olyan sokszor láttam, Spanyolországban is gyakran, de nem csak ott. Eh, hogy az ember eh, vonzani próbálja az embereket, és aztán teszi a területet. Tehát nekünk nem csak azt kell megnézni, hogy megsértenek-e bizonyos eh, előírásokat, hanem meg kell vizsgálnunk a kérdést is, tehát az, hogy ott vannak azok a repületérek. Tehát már is tudunk válaszolni, hogy óvatosabban használják fel a pénzüket és a csodálatos természeti adottságokat. Természetesen a vizsgálatot el kell végezni. Tehát nem akarom azt mondani, hogy ennek nem szabad megtörténnie, de számomra ez itt most olyan világos, nem? Muchas gracias. Tiene la, palabra el señor Buland. Köszönöm. Bonnal Igen, elnök úr. Jól ismerem ezt a délkeleti régiót, hiszen régóta ö, oda járok, és ismerem a helyi repülőtereket is, és szerintem is ezek ellen, elegendőek. Csatlakoznék a bizottsághoz, amely azt mondja, hogy a hatás tanulmány ö, azt mutatja, hogy logikus a megoldás, de nem tudom, hogy a mi feladatunk-e alternatívákat javasolni, hogyha ez a projekt nem sikerül. Tehát, hogyha támogatnánk ezt a projektet, akkor ellentmondanánk a környezet védelmének, tehát ez nem lenne egy logikus lépés, tehát az én véleményem az, hogy befogadható, elfogadható ez a petíció, és meg kell vizsgálni a hatástanulmányt, és még akkor is, hogyha még mindig felfüggesztjük a petíciót még mindig kialakíthatunk egy kedvező vagy kedvezőtlen véleményt a projekttel kapcsolatban. Gracias, señor Bustinaro. Köszönöm, Bustinaro úr. Azt hiszem, Alkon asszony. Bustinaro először, úr először. It's okay. Hmm, semmi baj. Először is, mi is van itt? előttünk. A Natura 2000 nem megfelelő végrehajtását látjuk, és az élőhely irányelvnek a nem megfelelő végrehajtást Tehát amikor ezek megvannak, akkor megfelelően végre kell őket hajtani. Tehát először is a környezetvédelmi hatástanulmánynak az eredményét kellene megvárni, már pedig ez még egyelőre nem történt meg. Nos, akkor mit is tehetünk most? levelet írhatunk a helyi önkormányzatnak azért, hogy emlékeztessük őket arra, hogy a szabályokat végre kell hajtani, és ezen kívül a petíciót nyitva kell tartanunk, amíg a a, hatóságoktól nem kapjuk meg a választ, és míg az Európai Bizottság végső értékelését nem adja a helyzetnek a projekttel kapcsolatban. Köszönöm. Auken Bocsánat, javítom, amit korábban mondtam. Jó, 80 kilométeres távolságban van három repülőtér, aztán van egy másik 30 kilométerre is. Azt mondanom a kollégáknak, hogy nekünk is hangsúlyozni kell, hogyha vannak alternatívák, akkor tehát jogunkban áll, hogy azt mondjuk, hogy van más alternatíva. Tehát a hatóságoknak a döntését kommentáljuk. És a Natura 200, 2000-es irányelven szabályait ennek megfelelően kell alkalmazni. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit akarok csak mondani. Először is egy kérdésem van, hogy a hatástanulmánynak milyen szinten kell lenni, és van egy részleges vála, válaszom, és pedig a Dél-Baszk földdel kapcsolatban van egy 2003-as tanulmány, amely három határozatot hozott, amely nem támogatja a repülőtérnek a bővítését. Tehát azóta megerősítettük ezt az egyetnemértésünket. Muchas gracias. Bueno, yo considero que... Köszönöm szépen. Akkor kettő hozzászólás után azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és köszönjük azt, hogy e, alkalmat biztosítottak ahhoz, hogy megvizsgáljuk ezt a, az esetet, és Busztinári úr e, megfelelő javaslatot e, tett, tehát a hatástanulmány alapján és azt már hallottuk, hogy ha öt hektáron további bővítés történne, akkor az problémákat okozna. Tulajdonképpen meglepett e, a hatás e, jelentésben e, lévő eredmény, és ezért azt javaslom, hogy kövessük figyelemmel, hogy mi történik, és a hatóságnak írjunk egy levelet az akájainkat megfogalmazva. Nos, visszaadom az elnök asszonynak a szót, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Passiamo quindi alla petizione numero 23 presentato... Áttérünk a 23-as petícióra, amelyet Gerhard Holzinger nyújtott be a Kanári-szigeteken tervezett autópályatárgyában. A, jelen, a petíció benyújtója nincs itt, tehát megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! A a petíció száma 1400 per 2009, Gerhard Holzinger, német állampolgár nyújtott be a Kanári-szigeteken tervezett autópálya környezeti fenntarthatóságáról. Tehát a, az autópálya egyébként Santa Cruz de la Palma és Los Llanos de Ariadne közötti szakaszt kötni össze a tervek szerint, és a Gyakorlatilag a petíció tárgya az az, hogy e helyett e, inkább a meglévő közutakat kellene továbbfejleszteni, hiszen itt gyakorlatilag ez a régió így ennek előnyeit élvezni. Én e, a, e, szeretnék ehhez hozzászólni, de majd rögtön a környezeti környezetvédelmi főigazgatóságról a kollégám is hozzá fog szólni. Az EFRE részéről szeretném elmondani, hogy mi a regionális politikai főigazgatóságot képviseljük most itt, és elmondhatom azt, hogy a spanyol hatóságok közölték velünk, hogy ezek az autópálya építési projektek nem kaptak európai szubvenciót, és nem is tervezik en, ilyen európai támogatás kiutalását, tehát gyakorlatilag a regionális spanyol hatóságok illetékességi körébe esik ez a projekt teljes körben. Másodszor pedig a bizottság egyébként osztja a petíció benyújtójának a véleményét azt illetően, hogy a topográfiai feltételek miatt az EFRE eszközöket, forrásokat a meglévő közutak további fejlesztésére kellene fordítani. A 2000 és 2006 közötti időszakban készült ez a projekt a Kanári-szigeteken, amelyek EFRE források felhasználásával közutakat és autó pályákat építettek, összesen 40 km új autópályát, és 130 kilométeren pedig meglévő közutakat, illetve meglévő autópályákat bővítettek vagy újítottak fel ebben az időszakban. És ezért is mi ezt a kérést támogatni tudjuk, és tehát annak idején mi ezt pénzügyi támogatásban is részesítettük. 2013-ig terjedő finanszírozási szakaszban prioritást élvez az országutak fejlesztése, és erre létezik egy projekt, tehát gyakorlatilag olyan országutak kiépítését kell támogatni, amelyek segítenek abban, hogy jobban belehessen vonni bizonyos területeket infrastruktúrálisan a vérkeringésbe, hiszen ez egy szigeten található, és ezzel gyakorlatilag a petíció benyújtójának a kérését tudom aláhúzni és támogatni. A, most pedig a kollégámnak adom meg a szót a Környezetvédelmi Főigazgatóságról. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Igen, tehát a petíció benyújtója egy Lapálma területén tervezett autópálya ellen nyújtott be petíciót, és a környezetvédelmi főigazgatóság szempontjából, illetve hát a már előttem szólt kolléganőm a regionális főigazgatóság részéről, talán arra tudnék utalni, hogy ez a regionális autópálya építési projekt a mérvadó irányelvek alá esnek, illetve a környezeti hatástanulmányokról szóló irányelv hatája alá és vannak olyan projektek is, amelyek kötelező érvényel az egyes számú melléklet alá esnek, így kötelező elvégezni a környezeti hatástanulmányt, a második melléklet alá esőeknél pedig ez egy lehetőség. A, az autópályák esetén kötelező érvényel el kell végezni a környezeti hatástanulmányt, mégpedig még mi előtt ez a projekt megvalósításra kerülne. Szeretnék utalni arra, hogy a környezeti hatástanulmány elvégzésének a célja az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi történik a környezettel, még mi előtt a projekt le, végrehajtásra kerülne. És tehát gyakorlatilag itt egész sor más hatósággal is konzultálni kell, és ezeknek a konzultációnak az eredménye be kell, hogy kerüljön a végleges döntésbe és nagyon fontos az, hogy a közvéleményt is tájékoztatni kell a projekt szakaszok elfogadásáról. A rendelkezésre álló információk alapján itt ez a Santa Cruz de la Palmai autópálya még egy kezdeti szakaszban van a tervezés szempontjából, tehát gyakorlatilag a környezeti hatástanulmány lefolytatása lesz az a megfelelő szakasz, amelybe a petíció benyújtója majd ezeket a gondolatait beviheti, és ott kell majd ezeket megfelelően figyelembe venni. Tehát az a kérdés, hogy az európai környezeti jog ellen vétettek-e ebben a dologban, ez még egyelőre ebben a korai szakaszban még nem is vizsgálható, hiszen gyakorlatilag itt ö, nem tervezték az EU források felhasználását ebben a projektben, és másrésztről pedig abból a szempontból is, hogy még egy olyan korai szakaszban áll ez a projekt, hogy a környezeti hatástanulmány elvégzése még majd a jövő kérdése lesz. Tehát gyakorlatilag ennyit. Köszönöm a bizottságnak, Erú kolléga kap szót. Having in mind that... Uh, Köszönöm. A bizottság megerősítette, hogy nem lesz EU támogatás ebben a projektben. Ugyanakkor amikor uh, autópályáról van szó, akkor a hatásvédelmi hatástanulmány az kötelező. Tehát akkor azt javaslom, hogy tartsuk a petíciót nyitottan, és várjuk meg a hatás tanulmányt, hatásvizsgálatot, és a petíció benyújtója által megfogalmazott aggályokat, és talán más érdeket felekét is, akkor ennek eredményeként ítéljük meg, és aztán megvizsgáljuk, hogy a hatás tanulmány alapján hogyan tudjuk megoldani a problémát. Köszönöm. Oké. Allora, l'opinione condivisa. Tehát mindenki egyetért abban, hogy hagyok nyitva ezt a petíciót a következő fejleményeket várva. Áttérhetünk tehát a 23-as petícióra. A 764 per 2006-os petícióról van szó, amelyet Philip Wrigley és Gerald Duvel nyújtott be. A jelentést ők nincsenek jelen, tehát ebben az esetben is közvetlenül a bizottság képviselőjének, David Krimonnak adnám meg a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Itt egy aktualizált helyzetfelmérésről van szó két petíció esetében, és azt javasolnám, hogy négy pontban ö, kezeljük ezt, a petíció pontos tárgyát, a petíciót benyújtók érvelését, a második pontban a bizottság fellépését a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről ezen petíció tárgyában, a harmadik pontban pedig azt a tényt, hogy a petíciót benyújtók a közigazgatási bírósághoz fordultak Franciaországban, amely ítéletet mondott ebben az ügyben. Negyedik pont pedig elemezni szeretném technikai és jogi szempontból ezt az ügyet a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről azon információk fényében, amelyeket közöltek velünk. Tehát miről is van szó? Itt egy üdülő falu projektről van szó, amely 14 hektár, és 912 hely, egy uszoda, két parkolóhely, 185 helyjel, és egy ezen infrastruktúrákat összekötő útvonal, úthálózat. Nos tehát ez egy nagy Pierre Vacans nevű vállalat lesz a kivitelezője ennek a projektnek. Duizon területén található ez, Loesher megyében. Ez az egyik legnagyobb közösségi jelentőségű élőhely, Szolony nevezetű, az Abite, az élőhely irányelv értelmében jelölték ezt ki. A projekt csak néhány kilométerre terül el a speciális madárvédelmi területtől, amelyet Franciaország a madárvédelmi irányelv értelmében jelölt ki. Ezt a projektet engedélyezték, tehát itt végben ment az engedélyezési eljárás a tagállami rendelkezéseknek megfelelően, mielőtt a földhasználati ö, tervet módosították volna 2006-ban Dűzon önkormányzat részéről, amely lehetővé tette az építést 2007-ben, és két további építési engedélyt is kiadta, két módosító építési engedélyt. Tehát 2008-ban, az utolsó pedig 2010 márciusában került kiadásra. Miért is módosították az építési engedélyeket? Nos, azért, mert az illetékes környezetvédelmi hatóság a helyi regionális hatóság kedvező véleményt fogalmazott meg fenntartásokkal. Tehát most élnek ezzel a fenntartási joggal, az, az, ezért adták ki a módosított építési engedélyeket. Nos, tehát mik a petíciót benyújtók érvei? Négy ilyen érv van elsősorban. Azt támogatják, hogy ezt a projektet ne engedélyezzék, mert kihatással, jelentős kihatással bírna a Natura 2000 élőhelyre. Másodszorban ezt a projektet környezeti hatás, előzetes környezeti tanulmány nélkül engedélyezték. Harmadsorban a Natura 2000 tanulmány nem volt elegendő a projekt kiadásainak értékeléséhez, és negyed sorban a projekt nagyon jelentősen kiadna két tóra, amelyek körül ezt a projektet megvalósítanák. Tehát melyek azok a fellépések, amelyeket a bizottság foganatosított, hogy ezt a petíciót kezelje, és a főigazgatóságunk. Először is tudni kell, hogy a bizottság egy jogsértési eljárás nyitott Franciaország ellen 2008-ban. A Környezetvédelmi Főigazgatóság két levet küldött Franciaországnak, az utolsót még nem válaszolta meg Franciaország. A bizottság jogsértési eljárást kezdeményezett az együtt nem, nem működés okán, ez 2008. júniusában volt ezt követően Franciaországhoz leveleket intéztek, hogy információkat kapjanak. Ezt az eljárást 2010. júniusában zárták le, miután megkapták az információkat a hatóságoktól. Nos, ezt a négy specifikus pontot félretéve, ez az információs levél, amelyet a francia hatóságokhoz intéztek, ez pontosításokat kért, és kiegészítő dokumentációt, tehát volt egy elég gazdag levélváltás a Környezetvédelmi Főigazgatóság és a francia hatóságok között. A francia hatóságok öt ízben válaszoltak, és közölt elég sok dokumentumot továbbítottak részünkre, a Natura 2000-et illetően, a projektet illetően, a vizekkel kapcsolatos témákat illetően, tehát ezek az információk lehetővé teszik a projekt kihatásainak értékelését és a projektről egy pontos elképzelés kialakítását. Nos, tehát a harmadik pont, amelyet említeni szeretnék, az az a tény, hogy ez a projekt egy közigazgatási bírósági eljárás tárgya Franciaországban, a Dorláni Bíróság előtt folyik ez. A Deveja élőhelyről van itt szó, és kérik az építés engedély bevonását amelyet a projektfejlesztőknek kiadtak. A 2009. június 16-ai közigazgatási bírósági döntés szerint 2000 était suffisante. Euh, elutasították ezt, mivel az építési engedély átfogó volt, és nem volt olyan bizonyíték, mely szerint ez a projekt jelentősen kiadna erre az élőhelyre. Nos, ezért a na, később a Nanti bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy kérjék a közigazgatási bírósági ítélet hatályon kívül helyezését. És a Nanti bíróság március 29-én fog összeülni, és április végén várható az ítélet ebben az ügyben. Nos, szeretném azt a tényt is megemlíteni, hogy van egy állásfoglalás az Európai Parlament részéről, egy 2009-es állásfoglalás, a petíciós szakbizottság határozathozatalára, és a négyes pontban az szerepel, hogy a tagállami bíróságok ítéletei részei az átültetési folyamatnak a tagállamokban, a petíciós szakbizottság pedig nem tárgyalhat olyan témákat, amelyekkel kapcsolatosan bírósági eljárások folynak az adott tagállamokban. Tehát a franciaországi közigazgatási bíró és az általánosjogi bíró illetékességgel és kötelezettséggel rendelkezik a tagállami és közösségi jog alkalmazását illetően. Tehát a tagállami bíróságok a közösségi jog végrehajtásának első őrei. Az a tény, hogy a Franciaországi Közigazgatási Bíróság azt mondta, hogy érvényes az építési engedély, a bizottság szolgálatai technikai szempontból elemezték a témát, mert nem tudjuk, hogy hogy született ez az ítélet, tehát elemeztük a dossziét. A bizottság végkövetkeztetései az információk fényében, amelyeket megkaptunk, az, hogy nincs szó közösségi jog megsértéséről a környezetvédelem területén, nem lehet ilyet azonosítani, ami ezt a projektet illeti. Először is a petíciót benyújtók azt állítják, hogy ezt a projektet nem engedélyezték, mert ez rossz hatással bír az élőhelyre. Az élőhely irányelv nek nem az a célja, hogy minden projektet betiltson, amely kihatna egy adott élőhelyre. Vannak rendelkezések, még pedig a 6.2 cikk, amely egy általános kötelezettséget ír elő a tagállamok számára, hogy az élőhelyeket védje, valamint a fajokat, hogyha jelentős kihatás forog fenn. Tehát egy olyan projekt, amely veszélybe sodorná a természetes élőhely megőrzését, vagy egy adott faj megőrzését. Tehát hogyha olyan projekt van, amely kihat egy élőhelyre, de ez a kihatás nem minősül jelentősnek, tehát nem sodorja veszélybe az élőhelyet vagy az adott fajt, akkor nincs ilyen kötelezettség, hogy ezt a projektet be kellene tiltani. Tehát ez a 6-3 és 4 es bekezdés az, amely szabályozza ezt tényállást. Itt van a Natura 2000-es hálózatra vonatkozó irányelv és a többi. Mi tehát a Környezetvédelmi Főigazgatóság technikai véleménye ezen tények fényében az, hogy a projekt úgy tűnik, hogy nem jelent jelentős kihatást a szolonyi élőhelyre. Emlékeztetni kell arra, hogy ez a végkövetkeztetés a Natura 2000-es felmérés keretében került kialakításra, tehát az illetékes hatóság, az illetékes környezetvédelmi hatóság jutott arra a végkövetkeztetés, hogy a Natura 2000-es irányelv a projekt intézkedéseivel összhangban áll a biodiverzitás megőrzése érdekében. A projekt tehát csak egyetlen élőhelyre, a száraz fenyérre hatnak ki, és ez prioritást élvez az élőhely irányelv értelmében. Tehát a, az, hogy az építési engedélyeket bevonják, hogy elkerüljék a közvetett vagy közvetlen kiadást erre az élőhelyre, Tehát itt a különféle gátak létrehozása, vagy a tudományos vélemény kialakítása és más európai fenyerek kialakítása kicsit távolabb ettől a területtől. Másodszorban a bizottság arra következtetésre jutott, hogy ennek a kihatás, ennek a projektnek nincs jelentős kihatása egy több kilométerre elhelyezkedő területre, egy madárvédelmi területre. Nincs olyan információ, mely szerint ez a projekt kihatna erre a zónára. Ez van ott egy adott madárfaj, ami miatt ez a terület különleges védelmet élvez. A közigazgatási bíróság is erre az ítéletre jutott 2009-ben. A második érve a petíciót benyújtóknak, hogy miért ne engedélyezzék ezt a projektet, az az volt, hogy környezeti hatástanulmány nélkül, vagy a 90 85-ös irányelv nélkül ez nem lehetséges. Nos, az ilyenfajta projekt az irányelv második mellékletében szerepel, amely felsorolja azokat a projekteket, amelyek esetében az illetékes hatóság dönt arról, hogy van-e kötelezettség azt illetően, hogy környezeti hatástanulmányt kell végrehajtani különböző kritériumok alapján nincs olyan információnk, mely szerint az illetékes hatóság a mérlegési jogkörét túllépte volna ebben a témában. Itt két Natura 2000-es tanulmány és a madárvidelmi vizsgált tárgya volt ez a projekt, és a többi. Harmadsorban a petíciót benyújtók szerint nem volt elegendő a Natura 2000-es tanulmány, ezt nem a jó időpontban végezték, Két Natura 2000-es tanulmánytárgyat képezte ez, az első 2005-ből datálódik, amikor is az illetékes hatóságok egy kedvezőtlen véleményt alakítottak ki, azt mondták, hogy ez nem, az év nem megfelelő időpontjában történt ennek a tanulmánynak elvégzése. Ez az, amire alapoznak a petíciót benyújtók. Aztán volt egy két, kiegészítő tanulmány 2007-ben, amely sokkal komplettebb volt, sokkal átfogóbb, a jó időszakban végezték ezt, és itt van a közigazgatási bíróság, illetve az illetékes hatóság következtetése is, mely szerint a Natura 2000-es téma ö, dosszié ö, pontosította ennek a projektnek a kihatásait. Végezetül azt mondják a petíciót benyújtók, hogy ennek a projektnek jelentős kihatása lesz a két tóra, az ökoszisztéma jó működésére ezáltal. Itt az esővíz problémájáról van szó, hogy hogyan lehet begyűjteni az esővizet az épületek közül körül. Eredetileg az volt a terv, hogy az közvetlen visszavizessék ezt az esővizet, a csapadékvizet a tavakba, de az illetékes hatóság kedvezőtlen véleményt adott, felülvizsgálták a tervet, és egy másik opciót alkalmaztak, mely szerint, amely megkapta végül is az illetékes hatóság kedvező véleményét. Nos, tehát elnök asszony, ennyit akartam elmondani a petícióval kapcsolatban. Köszönöm. Kollega Oken. Just very briefly, uh, do you know... Röviden, tudatában benne annak, hogy az európai bíróságoktól kérte véleményt a petíciót benyújtalja, hiszen erre van lehetőségük. Tehát van az Európai Bíróságtól vélemény. No, nincsen. A petíció Elnök, elnézést, először még a többi kérdést is meghallgatjuk. Nem kérdésem van, de azt hiszem, Akkor a bizottság azt hittem, hogy egy másik kérdést kíván feltenni, de válaszolhat okán, kollégának a bizottság képviselője. Les pétitionnaires n'ont pas saisi la Cour européenne de justice de l'Union européenne. Ils... Nos, ők a, a Nanti közigazgatási bírósághoz fordultak, nem az Európai Bírósághoz. Április-májusra várható a válasz, az határozat, és hogyha fellebbez a petíciót benyújtója, akkor az államtanácshoz is fordulhat hogy a Nanti fellepíteli bíróság ítélete ellen eh, határozzanak. Most jön a volán kollega. Azt hiszem, hogy már mindenfajta eh, fellebezés megtörtént, tehát hogy a francia vagy az európai jogot eh, tiszteletben tartották-e, és épp ezért azt hiszem le lehetne zárni ezt a petíciót. Va bene, perfetto. Allora c'è l'accordo generale sulla chiusura. Akkor, hogyha általános egyetértés uralkodik, zárjuk le ezt a petíciót. Köszönetet mondok a bizottság képviselőjének, és elterek az utolsó petícióra. Dan Brennan ír állampolgár nyújtotta be, és ez <coughs> egy állítólagos szennyezésre vonatkozik. Egyes élő állattartásokra hatott ez ki. A bizottság egy feljegyzést kapott, az Ormon Brick részéről, amely a petícióban felvetett tényekre vonatkozik. Megadom a szót a petíció aláírójának, tessék. Köszönöm szépen, hogy a szakbizottság meghívott. Itt az én gazdaságomról van szó. A problémák már korábban elkezdődtek a gazdaságomban, nem növekedtek a tehenek, a tejhozamok csökkent. És mellettem egy téglagyár van, és mióta ezt bezárták, azóta javultak ezek a körülmények. Szükségünk van arra, hogy az ír hatóságokra nyomást gyakorolnak arra, hogy ez ne történhessen meg újból. Um, Tehát gyakoroljanak nyomást az írhatóságra, hogy ez nem fog megtörténni, nem akarunk a jövőben is szembenézni ilyen problémákkal, hiszen ez a gazdaságomra nagy hatással van. Én beszéltem a tudósokkal, és ők eljöttek velem, és kérem szépen, hogy nyugodtan kérdezzék meg őket, hogyha akarnák. Elnök asszony, parlamenti képviselők, Tamas Szerben vagyok és én Dan Brennan farmját is megvizsgáltam az utóbbi hat év során. 2003. januárban a mezőgazdasági minisztérium egy vizsgálatot folytatott, amiért a termelés csökkent ezen a farmban, és az állatok nem növekedtek. 2004. júliusában egy ideiglenes jelentést hoztak nyilvánosságra amely azt bizonyította, hogy nincsen betegség a, és semmilyen fertőzés a farmon, de azt is említették, hogy 2005 májusában, hogy nem találtak semmi betegséget, ami ez, a, ezeket a gondokat okozhatta. De három évvel később egy jelentésben azt találták, hogy a, a szokványos betegségek Írországban és hirtelen megjelentek ebben a gazdaságban. 2007-re, amikor el lesz bezárta a gyár, akkor ezek a betegségek eltűntek. A fiatal állakok megfelelően növekedtek. A korábban a károsodást vettünk észre a májban, a bélrendszerben, stb de elsősorban a vázrendszerükben láttunk károsodást. A gerinc például nem alakult át csonttá, és a puha szövetek a szívben és más szervekben nem úgy fejlődtek, ahogy kellett volna. Ezek nagyon káros hatások, még emberi egészség szempontjából is és annak ellenére, hogy ezek ilyen súlyosak voltak, nem jelentősnek minősítettek őket. Ez a jelentés nem hiteles, és a gazdálkodóra akarják kenni ezeknek az okait. Van ezen kívül még egy jelentés, amelyet a Severa a Dublini állategészségügyi kollégium végezett. És azt állapították meg, hogy mióta Brennan úr elkezdte a gazdálkodását, azóta a marha tenyésztéssel kapcsolatban azt mutatták, hogy 3,7%-kal növekedett a hústermelés, később ugyanakkor ez lecsökkent lényegesen. Ebben a jelentésben azt láthattuk, hogy amikor a szelénium jelenlétét megállapították először, azt azzal okozták, hogyha kadmium hatása éri őket, akkor a szelénium marad a sejtekben. És ez azt jelenti, hogy különböző hiányosságok jelentkeznek. A nehéz fémeknek a jelenléte azt jelenti, hogy közvetlen toxinok vannak, és ezek befolyásolják az állatoknak a növényét. Tehát a növekedési hormonokat befolyásolják, elsősorban a nehéz fémek belélegzése okaként, eredményeként. Tehát a kadmium toxikózis az károsítja az egészséget, és a, a hormon, és hormonbetegséget okoz. És itt 1992 óta ezt állapítottuk meg ebben a gazdaságban. A 2002-es és a 2008-as jelentések az ír állategészségügyre számára szégyen. Most pedig átadom a kollégámnak, a egyetemi kollégámnak a szót. Elnök asszony, Simon White vagyok, környezeti tudós, és az ír társaságát képviselem. A Limericki Egyetemen tanítok, és most dolgozom a PhD dolgozatomon. Itt nem az egyetemet képviselem. Engem 2005-ben állítottak erre az ügyre, és 2007. júliusában a gazdaságban a környezetvédelmi hatásokat észrevettük. Aztán tavaly, miután 2009. decemberében megjelent a jelentés, a bizottságnak bemutattuk az aggájainkat, hogy ennek az esetnek a tényeit félreértelmezték. Azóta a jelentés mellé egy kiegészítő jelentés készült a mezőgazdasági minisztérium részéről, és 2006-ban egy jelentést is írtak, és ez, és ez megjelent, és ezek annyira inkorrektek voltak, hogy ha e, ez napvilágra kerülne, az tulajdonképpen szégyenletes lenne. Az évek során ökológiai tanulmányt, tanulmányokat végeztek, ugyanis láthattuk, hogy a, például a sövénysorok milyen károsodást szenvedtek a légszennyezéstől. Általánosságban azt állapítottuk meg, hogy ez egy konkrét területen jelent meg, ezen a, jelent meg ebben a gazdaságban, és nem a többi területeken. Tehát például megégett levélzetet láttunk, tehát ez azt mutatta, hogy a, a megbetegedések és a növényzeti károsodás azok összekapcsolhatók. Ezek az események ugyanis csak akkor történtek meg, amikor a, a helyi téglagyár ö, ö, működött. Amikor nem működött, akkor ezeket nem láttuk a, a gyárnak a, a, a légszennyezése, amelyben kéngáz és másfajta gázok voltak, azok mind nyilvánvaló károsodást okoztak. Mindezekre hihetetlen magyarázatokat adtak. Az EPA, tehát a, a Környezetvédelmi Ügynökség rájött arra, hogy a gyár csak felét jelentette azoknak a mennyiségeknek, amelyeket kibocsátott. Tehát a, a számításokat rosszul végezték. A vizsgálat, amelyet az EPA végzett, elvégzett például eh, egy úgynevezett lichen, eh, eh, tehát a különböző növényekre gyakorolt hatást végezték el, fákra és másokra, és ezek ellent mondanak a, korábbi tanulmányoknak. Tehát olyan tanulmányokat végeztek, amelyeknek semmi köze nem volt a gazdasághoz. Tehát a légszennyezésnek megfelelő károkat megállapították. Aztán megpróbálták azonosítani a szennyező anyagokat, amelyek ezt a kárt okozták, és azt írták, hogy csak fluorodot találtak, de mindezeket hónapokkal később végezték el, mint ahogy a hatás jelentkezett volna a növényeken. Tehát az, hogy nem találták ezeket az anyagokat, az nem az, a valóságot képviselte. A téglagyárnak az adatai nem felelnek meg annak, hogy a napi koncentrációk azok sokkal magasabbak voltak a gazdaságban, mint a többi területen. Tehát a különböző vizsgálatok azt mutatják, hogy a kadmium koncentráció az elsősorban a gazdaságban volt érzékelhető. Tehát a különböző kibocsátott gázokban a kadmium jelen volt, és más elemek. Tehát a, a jelentés azt mutatja, hogy a szennyező anyagok mind ettől a téglagyártól jöhetnek, ugyanis más forrás nem azonosítható és mi, ami a gazdaság növényeit károsította, az ugyanúgy az állatállományt is károsította. Tehát a nehéz fémeknek más vegyszerekkel való kombinált hatása az volt a szarvasmarha állományra hatása. 2010-ben egy további környezetvédelmi tanulmányt, és sem a növény, sem az állatállományban nem láttak károsodást. És aztán regenerálódtak a növények. Azok a növények, amelyek 2007-2008-ban már úgy tűntek, hogy nem élik túl, ezt azok később magukhoz tértek. Tehát ez azt mutatja számomra, hogy mind az állatokban, mind a növényekben sokkal jobb állapotot láttunk, akkor felmerül a kérdés, hogy figyelmen kívül lehet-e hagyni azt, hogy e, az egyetlen szennyező forrás ez a téglagyár lehetett csak. Tehát szerintem minden e, bizonyítékot figyelembe kellene venni, amit eddig nem tartottak jelentősnek. Tehát korábban egy kézlegyintéssel elintézték ezeket a bizonyítókat. Pedig e, mindegyiknek a, e, mindegyik bizonyítéknak a jelentősége akkor lesz nyilvánvaló, amikor ezeket együtt vizsgáljuk meg. E, talán megértik a gazdálkodónak az elkeseredését. A amikor a problémáival foglalkozó emberek ezeket az elemeket összefogták, és látták, hogy mi történt pedig korábban. Ennek a kirakós játéknak a darabjaiból kidobtak néhányat, és épp ezért nem látták ezt az egységes képet. Ezt a gazdálkodót tényleg gyalázatos módon kezelték, e, e, nem csak a hírnevét, hanem egész egyszerűen meghamisították az, igazság, az igazságot. Ennek a családnak szüksége van arra, hogy az igazság napvilágra kerüljön, és ezért azt kérjük önöket, hogy ebben segítsenek, hiszen mások is ezt szeretnék látni. Most pedig J.J. Leakey-nek adom át a szót. Azt hiszem, hogy talán jobb lenne, hogyha az eszmecsere szám előnyére most nem mondanánk többet. Köszönöm. Eh, la parola alla responsabile. A bizottság képviselői kap szót. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit szeretettel üdvözlök. A bizottság már korábban is kommentálta ezt a petíciót, és további vizsgálatot is folytattunk azóta. Ugyanakkor a konklúziók azok nem változtak. Megvizsgáltuk ennek a téglagyárnak a helyzetét az írhatóságokkal együtt, és maguk a hatóságok is vizsgálatot folytattak. A tájékoztatás alapján az írhatóságokat megkérdeztük, a gyárnak a működési engedélyét illetően, ezen kívül a különböző illetékes hatóságok el, által elvégzett ellenőrzéseknek a, az eredményét. Elsősorban a kadmium helyzetét vizsgáltuk, és ahogy a petíciós is mondta, a gyár most már bezárt, ugyanakkor továbbra is vizsgáltuk azokat az inform- azt az információt, amelyet a bezárás előtt rendelkezésünkre bocsátottak. A téglagyár nak gyújtott eh, engedély megfelelt az integrált eh, szennyezési irányelvnek. Eh, azt láttuk, hogy a, a, a kibocsátás eredmények megfeleltek az IPPC irányelvben foglaltaknak. Ezen kívül további tájékoztatást is kaptunk az írhatóságoktól, akik több tanulmányt is végeztek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Mint jelezték, e, megerősítették, hogy a kadmium e, szennyezésnek a e, szintje befolyásolhatja a farmon való életet, de az eredmények nem támasztották ezt E, alá. E, az EU te, e, törvények szerint ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, és a mi vizsgálataink szerint nem sértették meg az EU törvényeket. Grazie. Köszönöm. Van-e valaki, aki szót kér? Megkínes kolléga. Madam Chair, I haven't looked... Elnök Orán, asszony, nem, nem jelentkezett. Még. Il segretario generale mi aveva indicato di A főtitkár úr arra mutatott. Van-e más valaki, aki szót kíván kérni? Jár, kolléga. Hát a petíció benyújtójához intézem ezt a kérdést, mert egy olyan problémával állunk szembe, hogy itt egy gazdaságban nagy károk keletkeztek, a károkat igazolhatóan lehet bizonyítani, ezek már egzisztenciális jelleget, mértéket öltöttek a gazda számára, és van egy okozó, valószínűleg a kadmium tartalom valószínűsíthető, és most jön a probléma, hogy van egy olyan feltételezés, hogy honnan származhatott ez, a petíció benyújtója ezt a téglagyárat nevezi meg, mint okozót, és viszont nincsenek rá bizonyítékok. Mivel mind azok az értékek, amelyek ezt kimutatták, azok általában mérési hibára vezethetőek vissza. Tehát megkérdezném azt, hogy van-e az önök véleménye szerint lehetőség arra, hogy ez a kadmium mérgezést, nevezzük így, való, valóban ettől a téglagyártól származott. Nyilván van erre egy feltételezés, hiszen emiatt egyébként le is állították a gyárat, és ez egyébként hát nyilván ö, arra enged következtetni, hogy, hogy mi, mivel azóta abban maradtak ezek a tünetek, ezért hát ők okozták ezt. Azonban a konkrét kártérítési igény az nyilván a nemzeti ö, hatóságok, bíróságok előtt ö, tud majd eldőlni. Tehát ez lenne konkrétan a kérdésem. Köszönöm. A kollega McGuinness. Megines kolléga. Uh, before I... Köszönöm. Elnök asszony, mielőtt hozzászólnék, szeretnék tisztázni egy kérdés. A téglagyár képviselőjét elhívták ide? Itt vannak? Hanno scritto una nota. Egy feljegyzést írtak, amelyet összefoglaltunk, és ez szerepel a bizottság anyagai között. Más kérdést tettem föl. Azt kérdeztem, hogy ide elhívták-e őket, és itt vannak-e? Van egy képviselő itt. Mindig meghívjuk azokat, akik hajlandóak eljönni. Tehát itt kellene, hogy legyen egy képviselője ennek a vállalatnak. Igen, itt van ő az. Köszönöm szépen, hogy ezt tisztáztuk. Először is üdvözlöm a petíció benyújtását és a csapatot, akik elkísérték, és elnézést kérek, hogy nem hallottam az elejét ennek a témának, mert sajnos egy másik ülésen voltunk. Ahogy Péter Jár is mondta, a jó hír az, hogy a helyzet javult a gazdaságban, de Dan Brennan és, más, és a családja számára a probléma az, hogy nem tisztázták, hogy miért történt ez több év során meghallottam, meghallgattam a bizottságnak a válaszát, amely technikai szempontból vizsgálta a hatóságok által benyújtott bizonyítékokat. Aztán elolvastam a téglagyárnak a részletes levelét is, és azt, hogy hogyan látják a e, petícióban felvázolt helyzetet. Úgy tűnik számomra, hogy itt zsákutcában vagyunk, e, Dan brennan e, nem kártalanítják, hiszen hosszú éveken át harcolt ezért a kérdésért, és nem tudom, hogy a bizottság válasz után a petíciós bizottság mit tehet, és Péter Jár is mondta a jogorvoslatot illetően is, hogy ennek tagállami szinten kell megtörténnie. Tehát valós problémával nézünk szembe, ugyanis tudományos bizonyítékok vannak, amelyeket minden, mindkét fél elfogad. Ugyanakkor ebben a bizottságban nem tudjuk eldönteni, hogy melyik a bizonyítékoknak a megfelelő elemzése. A kadmium mérgezés egy súlyos kérdés, amelyet a legutóbbi esetben is vizsgáltunk, és azt mondják a tudósok, hogy ez csak egy egyszeri alkalom volt, amelyet a bizottság úgy tűnik, hogy elfogad. A, megkérdezem a titkárságtól, hogy hogy lehet ezt a témát lezárni úgy, hogy az igazságtalanság az ne folytatódjon, és hogy igazságot szolgáltassunk a petíciót benyújtójának. Ugyanis azt hiszem, hogy a Brennan család számára e, ezt a kérdést meg kell oldani, hiszen ők viselték a terheket. Tehát a kérdés nyitott maradt továbbra is, hogy a petíciós bizottság hogyan tud e, ez, ebben a témában előrelépni, anélkül, hogy állásfoglalást hozna, és továbbra is csak e, a felszín alatt forrongana a dolog. Nos, itt egy alapelvről van szó, amelyet az Európai törvények kimondanak, tehát, hogy a szennyező fizet. Tehát amikor ilyen eset fordul elő, akkor a szennyezőnek kell fizetnie. És itt egy világos szennyezési ügyről van szó, de elvben nincsen szennyező, és, és különböző vizsgálatok történnek, méghozzá eléggé megfoghatatlan módon, amelyek jogilag nem elfogadhatók. Második megjegyzésem. A négyes pont, ami a PETI anyagok között van, ez szerint az EPA három megsértését találták a szabályoknak ötből, és négyből kettőt is megsértettek. Tehát az a fele akkor hogy lehet azt feltételezni, hogy nincsen szennyező, amikor a bizonyíták, bizonyíték azt mutatja, hogy igenis megsértették a határértékeket, és pedig a szennyező sértette meg. Az utolsó kérdésem pedig, hogy miután a vállalat megszüntette tevékenységét, a környezet csodálatos módon magához tért az Európai Bíróság, az Európai Bizottság hisz csodákban, vagy pedig tudományos bizonyítékokra van szükség. Ugyanis, hogyha nincsen szennyező, viszont eh, hirtelen a környezet mégiscsak magához tér, akkor csodáról van szó. És akkor a Szentatyát kell megkérni, hogy jö, menjen el oda, és nyilvánítsa ezt szent helyé. Jó, hát viccelek, de az ilyen pontatlan mondatok, azok elfednek drámai helyzeteket, és ez elfogadhatatlan. Tehát, hogyha volt szennyezés, akkor az illetékes ném, írhatóságoknak a, meg kell nevezni a szennyezőt. Ha, szennyezőt. Ha nincsen szennyezés, akkor meg kell vizsgálni, hogy csoda történt-e és a bizottság értékelése épp ezért elfogadhatatlan, mert nem nevezik néven azt, hogy most megsértették-e a szabályokat, ismerjük-e a szennyezőt, fizetette a szennyező a szennyezését, vagy nem. Itt olyan szavak hangzanak el, hogy úgy tűnik, stb., de hát nem világosan fogalmaznak vizsgáljuk meg azt a tragédiát, amely a gazdálkodó elszem, amelyet a gazdálkodó elszenvezett. Ki fogja kifizetni az ő kárát, a járulékos kárát? Ugyanis ez annak köszönhető, hogy a környezetvédelmi normákat nem tartották be, ezért pedig már, bár pedig valakinek fizetnie kell. Tehát ezért mondom, hogy pontatlan megfogalmazások vannak. Hát én itt most az illetékes, illetékes hatóságokról beszélek, nem tudom, hogy mennyire illetékesek, tehát szerintem a bizottságnak meg kell nevezni ezeket a hatóságokat, és időpontot megszabni, hogy mikorra kell fizetni. Vannak erre európai szabályok meg kell vizsgálni, hogy az ír illetékes hatóságok megfelelően alkalmazták-e a szabályokat, és a szennyezési normákat pontosan alkalmazták-e, mert ha nem, akkor azt javaslom, hogy továbbra is tartsuk nyitva a petíciót, és alapvetően fontosságú, hogy a szennyező fizessen. Bármi is a szennyezőnek a neve. Egyszerűen csak fizessen. Kész. Grazie. Köszönöm. Tessék. Yes, yes, Kelly. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elolvastam mindkét dokumentumot, és egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a tudományos bizonyítékokat különbözőképpen tudják az emberek értékelni. Van egy kérdésem, hogy Európában volt-e hasonló gyár, amely hasonló károkat okozott. Tudom, hogy Limerickben volt egy ilyen, amelyet szintén senki sem vállalt felelősséget. Tehát az e- bizottság azt mondta, hogy nem szekték meg az európai jogszabályokat, de nekünk itt igazságot kell szolgáltatni az embereknek. És hogyha valami jogtalan történt, akkor igazságot kell szolgáltatni. Tehát valami ajánlást kellene tenni, hogy az írhatóságok, talán egy független hatóságot kijelölve, vizsgálják meg, hogy milyen kárt szenvedett el Dan Brennan, és ennek megfelelően kártalanítsák. Tehát valami ilyesmi megoldásra lenne szükség. Köszönöm. Thank you very much to you. The interpreters do not uh, <laughs> are not um, the, at uh, our disposal, so we have to speak in English, and for you it is not a problem. So I am giving the floor to the petitioner, the last one. Thank you, Madam Chairman. I, I